Ladies and gentlemen, good afternoon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, köszöntök mindenkit, mindenkit, sok szeretettel ezen a délutáni ülésen. A munka, munkavilágának és a munkán kívüli életnek az összekapcsolása, összeegyeztetése, a munkahelyek változása, ezek a témáink. Marian Harkinnek hívnak, én fogom a ma délutáni ülést levezetni. Én fogom megkezdeni az ülést, de arra kérek mindenkit majd, hogy tartsa be a a hozzászólási ideket, időket. Ami nagyon fontos témánk ma délután az, az, az életre szóló megközelítés. Itt sokat fogunk majd beszélni a nőkről és a nők helyzetéről, a kettős terhelésről, ami a nőket éri, de a dolgok változnak, és nemi szempontból semlegesen kell beszélnünk erről a kérdésről. Mi vár ránk, mi van előttünk? a szülői szabadságról fogunk beszélni, aztán azt várjuk, hogy az Európai Bizottság a, a munka és a magánélet összeegyeztetéséről egy nyilatkozatot ad majd ki, a szociális jogok pillérét ígérte meg Jean-Claude Juncker, Reméljük, hogy a gondozókról szóló irányelvről is hallunk majd valamit, azt aztán hogyan tudunk segíteni a munkavállalóknak abban, hogy tovább tudjanak dolgozni. Múlt Szlovéniában volt egy konferencia, és ott arról volt szó, hogy a nyugdíjrendszert hogyan lehet fenntarthatóvá tenni ennek megvizsgálása. Aztán a egészséges munkahelyek nagyon fontos, aztán az átképzés, a továbbképzés fontos kérdése, a hozzáférhető meg munkahelyek. Az Európai Unió most ratifikálta a fogyatékossággal élő ENSZ konvenciót, ez is fontos kötelezettségeket ró ránk. A diszkriminációmentesség, a tisztességes munka, hogyan tudjuk elérni a tisztességes fizetést kapjanak az emberek, a minimálbér kérdése. Hogyan tudjuk ezt eh, kihasználni arra, hogy, ez, hogy megszüntessük, meg előzzük a, a szegénységet, aztán a digitális eh, társadalom. Ma délelőtt egy konferencián a női vállalkozókról beszéltünk, eh, akik a digitális gazdasággal foglalkoznak, aztán a gazdaságunk ugye rugalmasságot követel és rugalmasságot hoz, de emellett a prekárius munka terjed, illetve a bizonytalanság, és ez nagyon káros. A digitális gazdaság és ennek hatásai is fontosak. Hogyan tudunk a tisztességes munkára, illetve a munkavilágára koncentráló agendát kialakítani? De én csak az elnök vagyok, meg is adnám a szót Ole Christiansennek, aki a Szocialista és Demokrata frakció tagja az Európai Parlamentben, és a Szociális Bizottság és Foglalkoztatási Bizottság tagja. Illetve most figyelmeztetnek, hogy egy hibát követtem el, megelőztem saját magamat, ahogy mondjuk Írországban, mert elfelejtettem hogy Grit Vermeillent is be kell mutatnom, aki vezető programmenedzser a munkakörülmények és ipari kapcsolatok témájában. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen! Az előadásomban meg fogok, át fogok világítani néhány kérdést, amelyek a mai délutáni napirenden van. Ma délelőtt a munkahely minőségét néztük meg, most azt nézzük meg, hogy a munka és a munkavállaló milyen kapcsolatban állnak egymással. A munka fenntarthatósága, ez ez Eurofundban kidolgozott fogalom, az öregedő munkavállalás, munkavállalók, a munka és egészség, a munkavállalók, akiknek egészségügyi problémáik vannak, rekonciliáció, a, a munka és a család élet összeegyeztethetősége, illetve a nemi eh, semlegesség. Ami a fenntartható vállalást, munkát illeti egy életen át, ezzel kapcsolatban két fontos dolog van. Egyrészt biztosítanunk kell, hogy többen vegyenek részt a munkaerőpiacon, tehát inkluzív munkaerőpiacról kell beszélnünk, hogy növeljük a foglalkoztatási arányt azok, akik nem dolgoznak most, azokat tudjuk-e foglalkoztatni például egészségügyi problémákkal küzdők, illetve biztosítanunk kell azt, hogy az emberek képesek legyenek és akarjanak nyugdíjukig dolgozni, sőt, akár azon túl is. A források felépítése, személyi források felépítése, az egészségápolása, a készségek naprakész, szététele. Nagyon fontos, hogy a munka munka, munkában eltöltött éveket fenntarthatóan alakítsuk. Ez egy proaktív megközelítést követel, meg fogjuk nézni az egészség kérdését például, illetve azt, hogy egyes specifikus helyzetek, témák kérdéseket hogyan tudunk úgy kezelni, hogy ne kelljen kiesniük a munkavilágából a munkavállalóknak. Két dolog. Az egyik a munkahely és a munkahely minősége. Erről ma délelőtt beszéltünk. Ányesz bemutatta az erről szóló felmérést láttuk, hogy a jó munkakörülmények és a munkahely minősége elengedhetetlen annak érdekében, hogy a munkavállalók életükön át dolgozni tudjanak. tudjanak. Ez fontos a jogszabályalkotásra, a kollektív tárgyalásokra, a kollektív egyezményekre és a munkahelyre vonatkozó feltételekre, körülményekre. Most délután inkább magára a munkavállalóra fogunk dolgozni, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ők életükön át dolgozni tudjanak. Figyelembe kell vennünk a körülményeiket, a helyzetüket vég egész munkaképes koruk alatt. Hogyha megnézzük a különböző korú munkavállalókat, megnézzük az egészségügyi témákat, kérdéseket, a munkának igazodnia kell az egészség, a munkavállalók egészségügyi körülményeihez, helyzetéhez, a befogadás, az inklúzióra vonatkozó poliszik kidolgozása nagyon fontos, és az egészségügyi kérdések munkához vagy kötődőek lehetnek, de nem biztos. Lehet, hogy valaki fogyatékossággal él például. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy ők is tudjanak dolgozni. Aztán egy másik téma, eh, amiről beszélünk, az a gondozók, a, a gondozás kérdése, ápolás kérdése. Eh, Például, hogyha a családon belül valaki tápolni kell, aki esetleg fogyatékkal él, szülők, akár partner, idős szülők. Különböző módon lehet ezeket megoldani, főleg a munkahelyi gyakorlatokra fogunk koncentrálni, és hogyan tudjuk összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, és ami más, egy, egy másik dolog, ami nagyon fontos, a, szaba, a speciális szabadságok, az ápolási szabadság, a szülői szabadság, aztán az ápolási, illetve a gondviselési helyek, infrastruktúra, gondviselési infrastruktúra legyen szó óvodáról, bölcsödéről, vagy idős emberek ellátásáról. Tehát olyan facilitásokat kell kialakítani, amelyeknek köszönhetően a munkavállalók tudnak, tudják folytatni a munkát. Az embereknek nem egyforma szükségleteik vannak, mindenkinek más a helyzete. Valakinek lehet, hogy az a megoldás, hogy részmunkaidőben dolgozik például. Nem mindenkinek ugyanaz a megoldás működik. És az sem biztos, hogy az élet minden pillanatában ugyanaz a megoldás jó. A gyerekeknek más ápolásra, ellátásra van szükségük, mint az időseknek például, akik nek arra van szükségük, hogy valaki segítsen nekik bevásárolni, vagy orvoshoz menni például. Tehát különböző megoldások lehetnek érdekesek az életünk különböző pillanataiban. Aztán a munkavállaló és a magánélet, a foglalkoztathatóság, az, hogyha munkahelyünket elveszítjük, vagy hogyha a átképzésen, továbbképzésen kell részt vennünk, motiváció, ezek is fontos témák. Ami a következő diát illeti, megnézzük az hatodik európai munkafeltételek felmérése eredményét. Az öregedő munkavállalók kérdésével a fenntartható munkával foglalkoztunk. Minden munkavállaló eh, számára nagyon fontos a munkafeltételek megfelelő alakítása. Nem csak az idős munkavállalókat kell megnézni, hanem eh, az, eh, a munkavállaló sor, munkavállalónak a karrierje során a munkafeltételeit. A fiatalok bizonyos kockázatnak jobban ki vannak téve, fizikai kockázatoknak vannak olyan kockázatok, amelyek egész karrieren át felmerülnek, aztán az éjszakai munka, a, a különböző a műszakokban folytatott munka, aztán lehet, hogy van, aki nem tud hozzáférni a képzéshez, nem megfelelő tanulási lehetőségei vannak, stb. Biztosítani kell, hogy idősebb korig tudjanak dolgozni a munkavállalók, ahhez viszont bizonyos feltételeket meg kell teremteni. A munkavállalók 73%-a mondta azt, hogy 60 éves korukig tudnák végezni a munkájukat. A 65 évnél idősebbeket 5 évvel később kérdezzük meg. Ez a férfiak inkább azt mondják, hogy tehát több férfi mondja azt, hogy 60 éves koráig tudja végezni a munkáját, mint nő. Hogyha megnézzük a nemek közötti hézagot, nem olyan nagy ez, kivéve, hogyha az 55 évnél idősebb munkavállalókat nézzük meg, itt a nemi hézak kifejezetten nagy, akár 20%-nyi is lehet. Ami az üzenet pozitív részét illeti, a munkavállalók 18%-a mondja azt, hogy szeretnének dolgozni, ameddig csak lehet, ami jó hír. Más öm, kutatásokban megnéztük, hogy milyen okból mondják ezt. Nem biztos, hogy csak anyagi okokból, akár szociális szempontból, vagy azért, mert kifejezetten értelmet ad az életüknek a munka, vagy tesznek valamit a társadalomért. A fenntartható munka, ez minden ez összefüggésben hozható minden munkahely minőségi indexel, kivéve a jövedelemmel. ba, a, hogyha, hogyha kék egy kis ábrán ez a ezek a jelzők, az jó hír, ez azt jelenti, hogy pozitívan értékelik az emberek ezt, és ez azt is jelenti, hogyha bizonyos munkahely minőségi indexekben rossz számok merültek fel, akkor ennek az ellentéte igaz a fizikai kockázatoknak való kitétel, az éjszakai munka, a műszakok, különböző műszakokban végzett munka, a félelem attól, hogy valaki elveszi a munkáját, hogy tisztességtelenül bána, tisztességtelen bánásmód, vagy a ö, zaklatás, ezek növelik annak az esélyt, hogy az ember azt mondja, hogy nem tud 60 éves koráig dolgozni, hogyha valaki jó szociális környezetben van, támogatást kap a munkájáért, elismerést kap, értelme van a munkájának, és rövid távon is kap munka, kap szabadságot, hogy például ápolni tudja a családtagjait, az, ezek pozitív hatása vannak arra, hogy valaki azt mondja, hogy 60 éves koráig vagy tovább is tud dolgozni. Az országok közötti különbséget látjuk itt. Minél sötétebb színű az ország, annál több munkavállaló mondta azt, hogy a munkája fenntartható. Azt mondtuk, hogy 73%-uk mondja azt, hogy 60 éves koráig dolgozna, több mint 80%-uk mondja ezt Németországban, Portugáliában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Írországban, és kevesebb, mint 60% Törökországban, Franciaországban, Szlovéniában. Ezek azok az országok, amelyek a leginkább szembetűnőek. Aztán a munkahely minősége és az egészségügy a következő. A munkahely minősége és az egészség közötti összefüggés nagyon komplex, két irányba mutat ez. Lehet, hogy a munka körülményeknek hatásuk van az egészségnek, de az, az egészségügyi helyzetnek is, ha, egészségügyi állapotnak is, állapotnak is hatása van arra, hogy az ember milyen munkát tud végezni. Egyes munkavállalók lehet, hogy korábban kivonulnak a munkaerőpiacról az egészségi eh, állapotuk miatt lehet, miért fontos ez? Ennek hatása van arra, hogy az ember tudja, tudja folytatni a munkáját, és ez inkluzív munkaerőpiacra. A felmérésünkben a, munka, a válaszadók 26%-a mondta azt, hogy az egészség, hogy a munkahelyük minősége negatív hatással van a az egészségükre. 6% eh, eh, mentális eh, problémáknak van kitéve, vagy gyerek kockázatának van kitéve, egyharmaduk hátfájástól vagy fáradtságtól szenved. Aztán a krónikus betegségben szenvedők integrációjáról is beszéltünk. Az európai munkavállalók 20%-a számol be a krónikus betegségről, amely 6 hónapig vagy tovább tart, ez az idősebbeknél inkább, mint a, ez a fiataloknál. 25%-a a, az 50 évesnél idősebbeknek azt mondja, hogy van krónikus betegsége, fiataloknak 12%-a. Ez is egy fontos téma a munkavállalás szempontjából. Egyharmaduk azt mondta, hogy a munkahelyük, vagy a feladataik, vagy a munkaidejük az ő szükségleteik szerint alakult, vagy az egészség, egészségi állapotuk szerint. Egynegyedük azt mondja, hogy még további adaptációra van szükségük. Mindenre visszatérve, ahogy mondtam, a bal oldalon, nem, a jobb oldalon a pozitív aspektusok vannak, jobb oldalon a negatívak, a narancsárga az negatív, a kék pedig pozitív. A, ami a képességeket, készségeket illeti, a többiben a kék színű az összefüggés, a szociális környezet és a fejfájás összefüggése, a fizikai környezet és itt felvetett tünetek elemzése látható, aztán a, akiknek nagyon intenzív a munkája, például nehezebben a, alszanak el, alvás problémákkal küzdködnek, akiknek bizonytalan a munkahelyük, azok inkább fölébrednek éjszaka, nem tudnak rendesen aludni, nem jó az alvás minőségük, és fáradtan ébrednek. Hogyha valakinek a, a, amit a képességekkel, készségekkel összefüggő sorban is látjuk az alvás problémák megjelenését a munka és a család élet összeegyeztetése, magánélet összeegyeztetése, 19% mondja azt, hogy nehezen tudja összeegyeztetni, 81% jobban össze tudja egyeztetni, a férfiak inkább küzdenek nehézségekkel eh, ebben, mint a nők. A nők gyakran a, a családi vagy a magánéletüknek megfelelően választanak munkát, illetve részmunkaidőt. A legintenzívebb időszak a gyerekek, kisgyerekek ellátása, tehát a hosszú, szabálytalan vagy aszociális munkaórák negatív hatással vannak, hogyha kevesebbet kell dolgozni, autonóm munkát végezhet valaki, akkor ez pozitív hatással van a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére. Azt is láttuk, hogy ami a munkaidőt illeti, illetve a munkahely minőség indikátorokat, ezek is azt mondják, hogy minél jobb a munkahely minősége, annál valószínűbb, hogy pozitív a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A munka és a magánélet összeegyeztetése, ez pozitív, de a Sokan mondják azt, hogy túl fáradtak, 21% mondja azt, hogy túl fáradtak például már a háztartási munkához. A fizikai ö, környezet és összefüggésben van ezzel, ugyanez a munka intenzitása, minél nagyobb a munka intenzitása, annál inkább aggódik valaki a munkahelye biztonságát, biztonságáért. Aztán a fizetés nélküli munka nem egyenlően arányosan oszlik el. A legnehezebb a munka és a család élet összeegyeztetése, amikor kisgyerek van a családba. A férfiak és a nők a házi munka végzéséről szól a következő eh, dia, tehát hogyha, hogyha nincs gyerek a családban, akkor a háztartási vagy a fizetetlen munka 5 óráról 20 eh, órára növekszik, hogyha van, van gyerek. Ahogy a gyerekek nőnek, ez is eh, csökken, de a nemek közötti különbség megmarad. A nők ahogy idősödnek, tehát később a karrierjük vége fele 60 év körül megint csak növelik a fizetetlen munka arányát. A munkahely szintje nagyon fontos szint, de azt gondolom, hogy az egész legislatív procedúra szerepet játszik, és az egész törvényi keret fontos a különböző szükségletek különböző megoldásokat követelnek. Nem lehet mindenkire e, egyforma megoldásokat rákényszeríteni. Egyes megoldások nem e, mm, életre szólóak, lehet, hogy csak egy időleges e, szituációra vonatkoznak. A, a nemek között egyenlőség nagyon fontos téma, hogyha biztosítani akarjuk, hogy az emberek, munkavállalók idősebb korokig dolgozni tudjanak. A munkahely minősége összefügg a fenntarthatósággal, illetve a munka és a magánélet összeegyeztethetőségével is. Köszönöm. thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Yeah. Thank you very much. And listening to that, we can see a... Látható volt, hogy mennyire relevánsak ezek a meglátások az európai munkaminőségi felmérés kapcsából. Nem szaporítom a szót, hogy több idő legyen a kérdésekre, válaszokra. Úgyhogy hallgassuk meg most a következő előadónkat, aki a Foglalkoztatási Bizottság oszlopos tagja. Köszönöm szépen! Az Európai Egészségügyi és Biztonsági Keret témának voltam az előadója, amikor a bizottság előjött ezzel a témával. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy többet tegyünk a fenntartható munkahelyekért. Először is leszögezném, hogy nagyon fontos, hogy legyen olyan minőségi tényanyagunk, dokumentációnk, amiről most is szó volt, mert csak akkor tudjuk érdemben megközelíteni ezeket a kérdéseket. Továbbá, hogy Legyenek közös jogi minimumok az európai munkahelyek minősége, biztonsága szempontjából. E tekintetben még várunk a bizottság új javaslatára. Annak örülök, hogy decemberre ambíciózus tervet ígértek, de nem látjuk, hogy ez még megvalósul-e tényleg politikusoknak nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy nyomást gyakoroljanak ezen ambíciózus projektek érdekében. Az egészség és a biztonság az Európai Parlamentnek mindig szív ügye volt. Nagy többséggel fogadtuk el az erre témára vonatkozó javaslatainkat. a foglalkoztatottak és a munkaadók is többet tehetnének a szociális párbeszédért. Úgy gondolom továbbá, hogy fontos, hogy a jó minőségű munkahelyekre koncentráljunk hazámban, Általában a munkavállalók meg tudnak élni a fizetésükből, bármit is dolgozzanak. Mindenki azért tisztességesen megél a fizetéséből. Ez nagyon fontos. de sokan vannak úgy, hogy sem a munkájuk nem minőségi, sem a bérük nem az. és sokan arra kényszerülnek, hogy több munkát is vállaljanak, de ezzel magukat és családjukat is kizsákmányolják. És végül nem jutnak sehova. A izom és csontbetegségek vonatkozásában és világosan kell fogalmaznunk. Ez a munkaadók érdeke is, hogy tovább megtarthassák a munkaerőt, ne menjenek idő előtt nyugdíjba, nyomorodjanak meg, követeljenek kártérítés, stb. Tehát a munkaadónak is érdeke a munkavállalók egészsége, és az, hogy a dolgozók ne kérjenek túl gyakran betegszabadságot, különböző egészségügyi, szociális rendszerek minden tagállamnak sok pénzébe kerülnek, és ha megelőzzük a betegségeket, az mindenkinek pénz megtakarítást jelent, és megtakarítást. Mondom, én szocialista vagyok, de a munkaadók szempontjából is ez a helyzet, Fontos, hogy a munkavállalókban erőforrást látsanak, és nem mint költséget tekintsék őket. És hogy a dolgozók kibontakozzanak a munkájukban, szívesen végezzék a munkájukat, a szociális partnerek, a politikusok közösen kell, hogy olyan javaslatokkal éljenek, amelyek ebbe az irányba hatnak. Nem akartam félbeszakítani, csak szeretnék a megszólalások után még legalább fél órát hagyni a kérdésekre, válaszokra. Köszönöm. Most Krisztel Sedleseket mutatom be, aki az Európai Egészségügyi és Munkabiztonsági Hatóság munkatársa. Köszönöm a meghívást. Um, Eurofound for the report and... és a Eurofound jelentését Így most abban a privilegizált helyzetben vagyunk, hogy hamarabb hozzájutottunk az adatokhoz. Sőt, egy vizualizációs eszköz segítségével meg tudjuk ezeket jeleníteni, és egy kicsit fel tudjuk térképezni Európában és Európán túlmutatóan is az öregedő munkaerő mozgásának hátterében álló mozgatókat. Kicsit kifejteném, hogy mi mivel foglalkozunk, mi a fenntartható eh, munkában töltött eh, idő megteremtésén dolgozunk. Időről időre kampányokat szervezünk. Tavaly terveztük meg az idei kampányunkat. Legyen minden életkornak egészséges munkahelye címmel. Az első év végén már látható, hogy mennyire érdeklődnek a tagállamok, a kormányok, a munkáltatók ezen információk iránt, és hogy ebből tanulhassanak és hogy úgy tűnik, hogy leszivárgott a vállalkozások szintjére a kampány, és elkezdték végrehajtani ezeket az új elveket. És jó, hogy az Európai Bizottság felkarolta ezt a kampányt, most majd az idősebb munkavállalókra fogunk koncentrálni. Valamennyi tagállamban felmérjük a helyzetet, és a meglévő politikákat megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az idősödő korosztályra vonatkoztatva mennyire hatékonyak és megpróbálunk olyan intézkedéseket elfogadni, elfogadtatni, amelyek már a regionális szinten is hatnak, és a bevált gyakorlatokat a vállalkozások szintjén segítik kicserélni. A weboldalunkon közzétettük a 28 ország jelentést, tehát most már mindenki láthatja, hogy mi zajlik nemzeti szinten. És ezek olyan példák, eszközök, amelyek közvetlenül alkalmazhatók a vállalati szinten. A strukturális változtatásokhoz feltétlenül szükség van ezekre az adatokra. Tehát felmérjük, hogy milyen nemzeti stratégiák, politikák léteznek, és ezek mennyire hatékonyak. A legsikeresebb országokat és gyakorlatokat nem sok ilyen van. Megpróbáljuk példaként állítani. Általában azok a megközelítések sikeresek, amelyek holisztikusak, és integrálják a különböző politikai területeken az ideható intézkedéseket, tehát összehangolják őket ágazatonként, Tehát egyszerre kell a közoktatásban, a, a nőjogok területén, és nem csak a munkaügy területén lépni. Azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, mivel tudjuk, hogy valamennyi tagállamban folyamatosan nőnek a nyugdíjkorhatárok, hogy a foglalkoztathóság minden életkorban prioritást kapjon. Centrális központi koordinációra is szükség van, de szociális párbeszédre, hálózatépítésre egyaránt. Ezek a siker pillérei. De ezt mind elolvashatják a weboldalunkon. A munkapiacra való visszakerülés témában több tagállam nagyon sikeres programokat működtet. De csak megfelelő inkluzív jogi keretek között a korai beavatkozás, várlati szintű beavatkozás, és elvérvényesítés esetén működnek ezek a rendszerek, és koordinációra is mindig szükség van. Tehát nem elég policy szinten, ágazati szinten, a biztosítási szinten ezeket a dolgokat megfogalmazni, hanem az egyes cégek, vállalkozások szintjén is meg kell őket fogalmazni. Az egészséges munkahelyekért kampány szempontjából Számukra az a fontos, hogy az alkalmazhatóság nőjön. És éppen ezért egy egész munkával töltött élet perspektíváját tekintjük mindig. Életkor függően, de nem csak egyes életkorokkal foglalkozva. És ezt javasoljuk a vállalkozásoknak is, hogy élet pályamodellben gondolkodjanak. A diverzitásra érzékeny kockázatelemzés is elengedhetetlen, és a munkahelyi egészséget ösztönző egyedi programok, a leadership, a élen járó, ösztönző, átgondolt vezetés, és a szociális párbeszéd, valamint a munkavállaló bevonása. Ezekről a témákról volt szó, végére érek lassan. Majdnem minden szint megnyilvánult, de végül számunkra mondom sokat az a legfontosabb, hogy a vállalkozások szintjén érvényesüljenek ezek az elvek, stratégiák, intézkedések, kampányunk is erre irányult, három fő célja volt. És hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy eh, az egész munkával töltött életre vonatkozó legyen minden stratégia, 15 konkrét eszközt ö, ö, javaslunk, amelyek még a kis és középméretű vállalkozások által is alkalmazhatóak. És ösztönözzük a cégek vezetőségeit, hogy megfelelő összegeket és odaszállást áldozzanak a témára. Köszönöm szépen. Ebből is látható, hogy milyen kiváló az együttműködés, az önök alapja, illetve az EU-s költségvetés között. Egy dologra ezt reagálnék, anélkül nem lehet megváltoztatni a nyugdíjrendszert, hogy, hogy megnézzünk, hogy eh, hogyan alakul ezáltal az összes munkavállaló foglalkoztathatósága. Még egy oszlopos tagja következik a Emple szakbizottságnak. Tátjának következik a zöld frakció képviseltében parancsol. Köszönöm, Mária. Uh, Köszönöm az Eurofánnak, hogy összegyűjtött itt mindannyiankat ezen a mai szemináriumon. Nagyon örülök annak, hogy ezt a, ezeket a kutatási eredményeket megvitathatjuk, de nyilván még mélyebbre kell lásnunk, mint a mai nap alkalmával. Szeptemberben a plenáris ülésen elfogadott az Európai Parlament egy állásfoglalást, melynek célja az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a munka hely, a munka, illetve a, a magánélet között. Két jelentéstevő volt, Willem Mekercsute asszony, volt a másik, elnézést, de rosszul mondtam a vezeték nevet, mert litvánul kicsit megváltoztatjuk a nők vezetik nevőnek a végződését családi alapot függvényében. Én magam voltam a másik jelentéstevő. Két balti állam képviseltete tehát magát, Litván és Lettország. Nagyon nagy volt a támogatottsága a jelentésnek, csak a konzervatívok nem szavazták meg, mindenki más gyakorlatilag igen, de még a szélső jobb sem, de hát ők euroszkeptikusok. A többiek támogatták a jelentést. Our main idea, of course, is that... A lényeg a jelentésnek az volt, hogy a magánélet is rendkívül fontos, ide a családi élet is hozzátartozik, de nem csupán ez, hanem általánosságban a magánélet, ez is legalább olyan fontos, mint a munka hogyha megfelelő a magánélet, illetve a munka közötti egyensúly, az jót tesz a gazdaságnak is. Hallottuk az imént a kutatás eredményeket, de alapvetően mi is egyet tudunk érteni az álláspontunkkal, az önök kutatásával. Ebben csak az a zavaró, hogy nincsen egyen megoldás, ami mindenkire alkalmas lenne. Tehát nincs csodaszer, hogyan lehet megfelelően kiegyensúlyozni, ki, megfelelően egyensúly teremteni a munka és a magánélet között. Több szempont határozza ezt meg a különböző régiókban, családokban, országokban. Popular uh, not so long ago formula 8 plus 8 plus 8. Nem, régi, nem olyan régi a 3x8-as célkitűzést, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra alvás, hát ez manapság nem igazán megvalósítható, mert változik a, változott a helyzet. Sokáig tart a munkába való utazás és hazaút. Aztán a különböző technológiák lehetővé teszik a távmunkát, illetve más szempontból is rugalmasabbak tudunk lenni a munkában. What we pay attention for mm, proposals. Uh, a jelentésünkben a nem jogalkotási javaslat jogalkotási és nem jogalkotási javaslatokra is odafigyeltünk. Ilyen az élet az Európai Parlamentben. Azt javasoltuk a jelentésben, hogy egyrészt a gyermekes családok, ugye az előbb hallottuk a kutatásról, hogy még mindig nagy a különbség a férfiak és nők felelősségvállalása között, vagy feladatai között. A célunk az, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy a fiatal családok gyerekvállalása ne legyen túl nagy hatással a jövedelemre, és a gyermek vállalás ne csökkentse az anyagi jólétet. Sajnos ehhez még nincsen megfelelően stabil jogalap, sem az EU-ban, sem a tagállamokban. Ezért a jelentésükbe felkérjük a tagállamokat, illetve a szociális partnereket arra, hogy a pénzügyi kompenzációt, tehát a, szülési, a szülői szabadságra vonatkozó fizetés kiegészítést gondolja úgyra, hiszen az a cél, hogy a jövedelem kiesést valahogyan kompenzálja a tagállam, illetve a férfiakat is ösztönözni kell arra, hogy kivegyék a szülői szabadságot. Részben legalább. Komoly vita volt arról, arról is, hogy a szülői szabadság mennyire átadható, illetve mennyire nem. A baloldalról azt kérték, hogy nagyon szigorúan álljunk ennek ellen, hogy ne legyen átadható, de a konszenzus, amit a jelentésben megjelent, és amit a többség támogatott, ez az, hogy a szülői szabadság nagy része, vagy szignifikáns része nem szabad, hogy hát adható legyen, de szükség van rugalmasságra is. Uh, also this parental lift uh, can... A szülői szabadság túlmutathat egy minimális határon, illetve a gyermek uh, egy megszabott életkorán túl is igénybe vehető. Itt egyfajta rugalmasságra van szükség. Az álláspontunk, amit mondom, a Foglalkoztatási Bizottság és a Nőjogi Bizottság közösen készített, az az elképzelésünk, hogy az ideális állapot megvalósuljon, tehát megfelelő egyenlőséget kell adni mindkét szülőnek. Ennyit a jogalkotási eszközökről. Uh, it is an important that the Commission bring Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokkal álljon elő, mint például az apasági szabadságról. Meg kell szabni egy minimum szabadságot, apai szabadságot kötelezően, ez legyen két hét teljes fizetéssel járó apai szabadság. Ez a jelentésünkben is benne van. Van még egy dolog, amit meg kell vitatni. A, ez pedig nem más, mint az ápolók szabadsága. Ennek egyre nő a jelentősége, és a gondozók, az ápolók nem csak gyermekekkel foglalkoznak, hanem idős emberekkel is, vagy bármilyen más családtaggal. Szeretnénk, hogyha úgynevezett ápolási vagy gondozási kreditek jelenjenek, jelenjenek meg férfiak és nők esetében is. Ez egyfajta harmonizáció lenne a jogalkotásban ezáltal jogot szerez, jogosultságot szerezhetnek a nyugdíjra, illetve azok számára is alkalmas ez, akik szeretnének kilépni időre a, munka, a foglalkoztatásból, és ezáltal el tudnak látni egy családtagot. El kell ismerni, hogy a társadalom számára milyen értéket képvisel ez az ápolói vagy gondozói munka. Our goal is... Nos, ebből a szempontból az volt a célunk, szintén, hogy a férfiak és nők is egyenlő jogokat kapjanak, egyformán lehessenek ápoló gondozók, mint két csoport igénybe vehesse ezt a lehetőséget, hiszen a család körülményei döntik el, hogy kiből lesz ápoló, vagy gondozó. Hogyha plusz kérdések vannak ezzel kapcsolatban, még a továbbiakban, akkor szívesen válaszol. Thank you for that, Tatjana. Köszönöm, Tatjana. Utaltál arra, hogy mekkora támogatottságot élvezett az jelentés a parlamentbe. Ez természetesen azt is jelzi, hogy milyen kiváló minőségű volt maga a jelentés. Johan, az utolsó előadónk, meg se próbálom a vezeték nevét kiejteni, a DG Justice és DG Justice-nál osztályvezető a fogyasztókkal foglalkozik, és az egyenlősége. Köszönöm szépen! Én vagyok az utolsó hozzászóló. I, I had some ideas on what I was going to say, but I was also... Volt már alól elképzelésem, hogy mit fogok most mond, majd mondani, de valamiért azt sejtettem, hogy lesznek olyan gondolatok még előttem, amivel nem értek egyet, és amivel vitába szállhatok, de eddig semmi nem hallottam, amivel vitába szálladok, hát szomorú. Remélem azért a vita az előadások után majd élénk lesz. A hatodik munkakörülményekről szól európai felmérésre, felmérésről szeretnék most beszélni, amit az alapítvány készített. és el szeretném mondani, hogy ezek közül mivel foglalkozunk a DG Justice-ben, ahol tanácsadó vagyok, nem fogok nyilvánvalóan mindenről beszélni, nagyon gazdag, adatgazdag ez a, ez a jelentés, nyilván mindenre nem tudunk sort keríteni a mai délután során. A mi igazgatóságunkban én azzal foglalkozom leginkább, ami a, kapcsolódik a munkahely, illetve a munka és a magánélet egyensúlyához, de arról nem fogok beszélni, hogy a bizottság milyen nyilatkozatot fog majd megjelentetni ezzel kapcsolatban, nyilván ezt értik, miért van így. És arról is beszélnek majd, amit diszkrimináció ellenes munkák során végzünk. Elég nagy az átfedés az diszkrimináció ellenesség és ezen egyensúly között. Még egy dologról fogok majd beszélni, a életkor alapján történő diszkriminációról, az idősekkel szembeni diszkriminációról. Örültem annak, hogy többen utaltak már erre konkrétan is. What I would like to do with regard... Nézzük először a felmérés eredményeit. Néhány eredményt először még egyszer emlékezetükbe idéznék, mert ezek közül különösen relevánsak a szakpolitika kiértékítése alkalmával szempontjából de lennének azért óhajaim is, gondolom Dublinban már elkezdte gondolni a, gondolkozni a hetedik felmérésről. Lehet, hogy azért még korai ez, de sosem lehet ezt, ezt nem lehet elsietni. Most milyen érdekes dolgokat alapíthatunk meg, állapíthatunk meg a felmérésből. A munkaerő előregedése. 2005-ben a munkaerő 24%-a volt 50 évesnél idősebb. Tíz év telt el azóta, 2015-ben most már 31%-nál tartunk. Ennek természetesen hatása van a munkahelyek minőségére és ezzel kapcsolatos igényekre, de az is, azt is mutatja, hogy az Európai Unió elég jól tudta az idősebbek foglalkoztatási rátáját növelni. Ha megnézzük a statisztikákat, ez a mutató évről évre javul, remélhetőleg maradni is ez fog ez így. Ez azt jelenti, hogy az idősebb foglalkoztatottak számára egyre fontosabb munkahelyet talán. Aztán nemi szegregáció, ez még mindig fontos téma. Ha megnézzük a felmérés eredményét, ahol nemek közötti különbség van, van például a munkahelyek minősége, az látható, hogy összességében a helyzet nem annyira rossz, nem katasztrofális, úgyhogy itt van egyfajta ellensúly, de a nemi szegregációm továbbra, további bizonyítékokat láthatunk ebben a felmérésben, és a bizottság is tudomásul veszi ezt fenntartható munka. A digitalizáció, a munka digitalizációja, illetve a munkahelyek globalizációja szempontjából jelenleg is folyik a gondolkodás a parlamentben. A tanulmányban sok kérdésre csak részleges választ találhatunk. Um, the um, interesting van egy nagyon érdekes mutató, ez az úgynevezett munkaidőminőség. The um, differences again when it comes to working quality time um, between women and men. Nem, itt nem olyan nagyok a különbségek a férfiak és nők között, de azért itt is van munkai, munkai ügyi szegregáció. Ez egy nagyon érdekes jelenség, tehát erős a szegregáció egyébként, de ezen mutató alkalmával nem olyan nagy. És hasonló tudunk elmondani sok más mutatóról, például a munka ö, idő szabályossága, vagy előre kiszámíthatósága, itt a egy kicsit jobb a helyzete, kiszámíthatósága. Aztán ott van a szociális környezeti index, ezt a figyelmükbe ajánlom. Ennek 15 al mutatója van, van két aldimenziója. A kellemetlen szociális viselkedő, viselkedés jelenléte, illetve a támogatás jelenléte, ezek is nagyon érdekes adatok. Um, uh, from the gender perspective, um, there is also another interest. Nemi szempontból van egy másik érdekes adat, női vezetők. Még mindig komoly utat kell bejárni, de vannak azért biztató jelek is. A női vezetők száma folyamatosan növekedik, illetve az a munkások száma is, vagy munkavállalók száma is, akinek nő a főnökük. A jelenlegi helyzet alapján, hogyha megnézzük a női munkavállalókat, a többségüknek nő a főnöke is. To this segregation in the labor market, of course, but ez egyrészt a szegregációt súlyosbítja, másrészt viszont azért pozitív jel. There are many, many data that sok adat kapcsolódik a diszkriminációhoz, ami a kellemetlen szociális viselkedést illeti, illetve a konkrét diszkriminációt. Néhány százalék arányjal nem vagyok tisztában, hogy ez mit jelent pontosan, mert szerintem nem alul reprezentáltak a dolgok, például a nem alapján, vagy az életkor alapján történt diszkrimináció, szerintem ennél súlyosabb jelenségről van szó. Ezek az adatok szerintem nem megfelelő, nem reprezentatívak, vagy ott van a, a nemzetiségre, a színre, bőrszínre, vagy etnikumra való vonatkozó diszkrimináció. Elég sok kérdőjel merült, be fel, merült fel bennem erre vonatkozóan. De van még egy dolog, amit más forrásból is bizonyítottak, például az Euróbarométerből, a kor, életkor alapú diszkrimináció az egyik legelterjedtebb diszkrimináció a munkahelyeken, ezzel mindenképp foglalkozni kell. Aztán még egy dolog, amit eh, kiemelnék a mai vitában, egyre nagyobb az idősebb munkavállalók aránya. Mit tehetünk azért, hogy minél tovább maradjanak foglalkoztatásban az idősebb dolgozók. Úgy vélem, hogy a Ehhez azt gondolom, hogy a megfelelő alkalmazkodás elvét kell alkalmazni erőteljesebben. Ez azt jelenti tehát, hogy a foglalkoztatás, a fogyatékossággal élőknek például megfelelő megfelelő alkalmazkodást kell nyújtani, és ez kötelező érvényű. Szerintem az idősebb munkavállalókkal kapcsolatban is ezt kell tenni. Erre lenne szükség. Ezzel kapcsolatban van egy újdonság, illetve egy adat. A munkavállalók egy harmada azt vallja, hogy egy ilyen típusú megfelelő alkalmazottsági lépés, bár nem hívják, nem kell, hogy így hívni, nem kell, hogy így hívják, de valami hasonló. Tehát az nagyon sok munkavállaló azt mondja, hogy ez nagyon jó lenne, és többen, több munkavállalónak erre szüksége van. Úgy gondolom tehát, hogy általánosabbá kell tenni ezt az elvet, amelyet eredetileg a fogyatékossággal lélők esetében használtak. Erről egy évvel ezelőtt tanulmányt készítettünk. A foglalkoztatási szférában, foglalkoztatási piacon a fogyatékossággal élők esetében ezt el lehet érni a bizottságnál, hogy folyik mindez a tagállamokban és azokon kívül, de mondom, jelenleg ezt jelenleg csak a fogyatékossággal élőkre vonatkozik ez, ezt kell kiterjeszteni, és remélem ezen el tudunk majd gondolkodni. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, Johan. És azt hiszem, hogy igen, kaptunk néhány érdekes gondolatindítót. 24 percünk van még. Edmire Debelova az első hozzászóló a munkaerőpiaci megfigyelő központ részéről. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit üdvözlök, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapott arra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához. A közzététel bizalmas volt, de sok szám és sok információ Brüsszel szerte hozzáférhető. A munkaadók és a szociális partnerek szélesebb körben európai szinten, illetve nemzeti szinten és hozzáférnek ehhez. Én tudom, hogy a munkavállaló, munkavállalók idősödése és számának csökkenése súlyos kihívás számunkra. Az innovatív life cycle megközelítés az egyetlen megoldás. A szociális partnerek szerepét Kriszta többször is említette. Az európai szociális partnerek ezért folytatnak most éppen tárgyalásokat egy autonóm egyezményről, a szolidaritásról, a transferek közötti, a generációk közötti szolidaritásról. Nagyon fontos, hogy egészséges, aktív és jó képes, képességekkel rendelkező munkavállalók legyenek. A képességek azt jelenti, hogy élethosszígtartó tanulásra van szükség, az aktív az azt jelenti, hogy a munka vállalók egész nyugdíjkor, nyugdíjas korukig munkahelyen tudjanak maradni, illetve elkötelezettek legyenek. Nagyon örülök annak, hogy egy tanulmányban, egy felmérésben megemlítették, hogy egyes országokban a munkavállalóknak akár 89%-a azt mondta, hogy hajlandó lenne nyugdíjas koráig a munkahelyén maradni. Ez nem csak arról van szó, hogy minden generációt be kell vonnunk, hanem az egyéni aspektusokat is figyelembe kell venni. Egy olyan személy, aki dolgozik, és hát egyre idősödik a munkahelyén. Különböző szerepeket tölt be az életének vagy a karrierének különböző szakasz, szakaszában. Különböző elvárások merülnek fel vele szemben, és neki is különböző elvárásai vannak a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét illetően például. A rugalmasság, a mobilitás és a biztonság fontos értékek. A rugalmasság egy új típusú munkavállalást is jelent, a rugalmasabb munkavállalást. A biztonságot gyakran megkérdőjelezik, de azt gondolom, hogy a munkahely biztonságától a foglalkoztatás biztonságáig, e, biztonsága felé e, fordul el a e, trend, illetve afelé, hogy foglalkoztatható legyen az adott személy. Ez nagyon fontos. Mi a helyzet a munkaidővel? A kutatás eredménye nem rossz, mert azt gondolom, hogy az, az válaszadók 54%-a mondta azt, hogy elégedett a munkaidejével, a munkaórákkal a jelenlegi állapot szerint. Akkor kitérnék a munka és a magánélet összeegyeztetésére is. A válaszadók 81%-a mondta azt, hogy összetudja egyeztetni a kettőt, a férfiak pozitívabban nyilatkoztak, a nők nem, a férfiak negatívabban nyilatkoztak, a nők pedig pozitívabban, javítja magát a hozzászóló, és ez azért is így van, mert a nők mindig is próbálnak valamilyen megoldást találni, hogy össze tudják egyeztetni a munkát, a családot, a házi munkát. Nagyon megy az idő, úgyhogy két dolog így a végére. A munka természete változik. A munkavállalók autonómabbak akarnak lenni, szeretnének szeretnék a saját munkájuk fölötti ellenőrzést visszaszerezni, főleg a fiatalok, a, a milleniumi generáció nem beszél már a munka és a családi élet vagy a magánélet összeegyeztetéséről, mert vagy dolgoznak, vagy nem dolgoznak, úgyhogy nem igazán látják a problémát. Az utolsó dolog pedig, ami a szabályozást illeti, Tatjana beszélt az Európai Bizottság javaslatáról, nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagy változások merülnek fel a munkaerőpiacon, hogy szükséges lenne ennyire szigorú szabályozásokat felvetni. Szerintem cég szinten, munkavállalók, menedzsment szinten kellene ezt megoldani. Köszönöm szépen. Thank you very much, Vladimira. And you made a comment there to Tatiana. We may get a chance for a response. And you also... Megemlítetted a rugalmasságot, a biztonságot, eh, ez nagyon fontos volt. Köszönöm szépen. Az utolsó eh, hozzászólónk eh, Paolo Panzieri, aki Policy és Advocacy Advisor, Köszönöm szépen, köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak, hogy erről a fontos témáról beszéljek, és bemutassam az felmérés fontos pontjait. Ki szeretnék térni arra, hogy mi jutottunk. A COFASZE egy NGO hálózat, európai NGO vagyunk, 58-ban hoztunk, hozták, hoztuk létre ezt 20 tagállamból, és kb. 25 millió családot képviselünk e, Európa szerte. A, a munka és a család élet összeegyeztetésével foglalkozunk már évek óta, hosszú évek óta, és azt szeretném megemlíteni, hogy számos más NGO-val együtt, amelyek szintén itt vannak ma, kiadtunk egy anyagot, az Európai Rekonciliációs Csomag 2015-ben, ebben megpróbáltuk világosá tenni, hogy mit jelent számunkra az összeegyeztethetőség. Minden ágazatot végigjártunk, amelyeket fontosnak tartottunk, az ápolók, a gyermekek ellátásával foglalkozó szolgáltatások, a női munkavállalás, illetve munkahelyi megoldások. Az egyik mindenhol felmerülő pont az volt, hogy igyekeztünk biztosítani azt, hogy, egy, hogy a life cycle megközelítés megvalósuljon, tehát a munkában töltött évek egészére a parlament által elfogadott állásfoglalás kapcsolatban köszönetet szeretnék mondani, hogy egy ilyen fontos, számukra ilyen fontos állásfoglalást ilyen nagy eh, többségben támogattak. Eh, a munka és a családi élet összeegyeztethetősége az jog, nem pedig kedvezmény, juttatás, jutalom. Eh, mindenki számára biztosítani kell ez egy olyan dolog kell, hogy legyen, ami minden munkavállalóra vonatkozik, nem csak az irodában dolgozókra, és nem csak a másod dolgozókra. Eh, ez a gazdaság és a társadalom számára egyformán fontos kell, hogy legyen. Emellett eh, úgy gondoljuk, hogy a munka és a család élet összeegyeztethetőségének politikája egy biztonsági háló kell, hogy legyen, amely különböző, eh, egy puzzle különböző részeit kell, hogy adja. Minden eh, családnak különböző eh, igényei lehetnek, a családokra nem tekinthetünk úgy, mint statikus egységekre. Ez a családoknak is megvan a saját eh, életciklusa, eh, és hatalmas családi különbségek vannak, különböző mintájú családok vannak, eh, különböző nemzetiségek, például egy családon belül, vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülők, vagy a szendvics generáció, tehát a nők, akik a gyerekükről és a szülőikről kell, hogy gondoskodjanak, Csak azt tudom megismételni, amit az Európai Parlament állásfoglalásában eh, hallottunk, eh, az az, hogy nem lehet egyetlen megoldást ráhúzni mindenkire. Emellett az Európai Parlament eh, felhívta az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy egy csomagot várunk, amely ambiciózus kell, hogy legyen legislatív és nem legislatív eszközökről, ből kell, hogy álljon egy átfogóbb szabályozásra van szükség a különböző típusú szabadságok, anyasági, szülői, ápolási, többi. Ezek függetlenül a munkavállaló munkavállalási státuszától. Aztán az önfoglalkoztatóknak is vannak ápolási kötelezettségei, illetve ellátási kötelezettségei, ezeket is figyelembe kell venni. Aztán még néhány dolog, amit eh, nem szabad elfelejteni, a szervez a szervezési szükségletek, az on-call munka, munkák, a, az emberek önfoglalkoztatásba taszítása. Hogyha valaki saját választásából önfoglalkoztató, az jó, de nem lehet az embereket erre kényszeríteni, mint hogyha ez lenne az egyetlen megoldás. Pedig azt látjuk, az európai felmérésből, hogy az emberek 20% azt mondja, hogy az egyetlen esély az, hogyha őt önfoglalkoztató, különben nem lenne munkája. Aztán a szolgáltatások, a magánélet és a, és a munka összeegyeztetése ez, ehhez különböző szolgáltatásokra van szükség. Hogyha nincsenek szolgáltatások, akkor a, tanul, a családnak kell segíteni, ez általában nő szokott lenni. Nem tudjuk mérni ezeknek a nőknek a munkával való elégedettségét, mert gyakran kiesnek a munkaerőpiacról, tehát már nem is munkavállalók. Aztán előfordul az is, hogy valaki végső megoldásként részmunkaidőt vállal. A részmunkaidő önmagában jó, tehát mi ezt nem ellene, ellenezzük, de hogyha az emberek a saját meggyőződésükből vállalnak részmunkaidőt, akkor jó, nem pedig azért, mert nincs más megoldásuk. Vannak más rugalmas munkavállalási lehetőségek, amelyek jobban megfelelnek annak, hogy a családokat támogassák, entry-exit órákról is beszélhetünk, ezek lehetnek rugalmasabbak, tehát a munkakezdési és munkavégzési idők lehetnek rugalmasabbak. Digitalizációról is sokat beszéltünk. A Dublinban néhány héttel ezelőtt, aztán az intelligens munkavállalásról. A parlament is javasolt ezzel kapcsolatban politikákat, eh, Telework 2.0 mondhatnánk, a Telework utáni újabb generáció, távmunka, a digitális technológiákat hogyan tudjuk összekombinálni a, a csapatmunkával, eh, biztosítva az, hogy a digitális technológia ne vezessen oda, hogy ahelyett, hogy munkahelyen jelen lennénk, ahelyett 24 órában elérhetők kell, hogy legyünk. Hogyan tudjuk az e, egyensúlyt fenntartani a munka és a magánélet között, és e, a határokat nem elmosni? Tulajdonképpen a saját munkánk áldozatává válunk, hogyha örökké elérhetőknek kell lennünk. Kicsit más a, lehet a véleményem, mint a kollégám, vagy az előttem szóló véleménye. Nagyon örülünk annak, hogy egyes cégek nagyon hasznos tapasztalatokat osztanak meg, a szociális partnerek hatalmas lehetőségeket rejtenek, a cégeknek is nagyon jó tapasztalataik lehetnek, amit meg tudnak osztani. Ezzel egy időben azt gondoljuk, hogy egy keret, amely minden sebezhető munkavállalót megvéd eh, attól, hogy kiessenek a munkaerő eh, világából, a munkavilágából, ebből a hálóból, az nagyon jó lenne. Úgyhogy nekünk, a mi véleményünk szerint nagy szükség van a legislatív és nem legislatív eh, eszközök kombinációjára. Köszönöm. Thank you, Paolo, for that. Köszönöm szépen ezt a kiváló összefoglalót. Most 10 percünk van még ha időben be akarjuk fejezni. Most Pragatov elnök társamnak szeretnék két percet adni, hogy mondja el, amit ezek után akar, és utána újra megnyitom a vitát. Köszönöm szépen. Én a Flexicurity csoportnak válaszolnék elsősorban. nagy többséggel szavaztuk meg néhány évvel ezelőtt a flexicurity rendszert, de most arra a flexicurity valahogy elhalt. És ennek az lehet az oka, hogy nehéz a flexicurity-ről beszélni, ha nincs megfelelő kerete. Ha az emberek biztonságban érzik magukat, akkor rugalmasak. De a rugalmassághoz kell egy garancia, hogy van egy megfogható fizetésük, hogy bizonyos szociális jutatásokban részesülnek, hogy a gyerekeiket iskoláztatni tudják, hogy őket is el tudják helyezni kvázi a munkaerőpiacon. Ez Dániában nagyjából megvalósul 2,67 millió munkavállaló közül egyharmaduk évente megváltoztatja a munkahelyét, mert nem tetszik neki a munkahely, és új munkahelyet keres. Ez nem gond Dániában, mert a munkanélküli segély is elég ahhoz, hogy áthidalják az időszakot, amíg új munkát keresnek, de sok más országban ez persze nem így működik. 20 millió ember munkanélküli Európában és ők nem ugrálhatnak többnyire úgy, mint a dánok. Nekik aztán hiába magyarázzuk, hogy legyenek rugalmasak, hogyha nem tudják, hogy mihez kezdjenek eh, holnap, és mi, hogy etessék a gyerekeiket. Tehát eh, ezért van szükség először egy biztonságra, és aztán jöhet a flexi rész. És itt nem lehet a bevált gyakorlatokat automatikusan exportálni. Ez az egyik országban működhet, a másikban magától nem fog, ha csak nincs azt támogató jogi szabályozási keret, és a szociális partnerek nem alakítják ki ezt maguk között. Ha azt akarjuk, hogy az emberek rugalmasak legyenek, akkor előbb adjuk nekik meg a biztonságot. Köszönöm. Most megnyitom a kérdések, megjegyzések körét. Kérem, hogy mindenki mutatkozzon be, mondja meg, hogy melyik szervezetet képviseli, mielőtt szól. Köszönöm, kellett fejem, vagyok, a Manchesteri Egyetemről jöttem. A tanácsadó testület tagja vagyok eh, a rektorátuson. Én a vezető beosztású nők kérdését szeretném itt egy kicsit felvetni. Történt előre lépés, de újabb akadályok és csapdák merültek föl, miközben ezt az ügyet visszük. Csak címszavakban, hogy mit tudunk erről a témáról. Szóval a gyerekvállalással továbbra is eh, negatívan függ össze. Egyes országokban nőtt a férfi és női keresetek közti különbség, és a munkakörülmények vonatkozásában is eh, néha azt látjuk, hogy kegyetlen a rendszer. Ugye beszéltünk korábban az üvegplafonról, eh, újabban az üvegszikla kifejezés is jellemző, ahonnan a nők leugranak. hogy ha a családnak akarják szentelni magukat, különösen a, tehát egyre több a női vezető, de gyakran nem fenntartható a női ö, vezetői munkakör, mert a nő nem tudja összehangolni a családjával a nagyobb felelősségvállalást, és visszalép aztán, leúlik a szikláról kvázi. Van-e még ö, kérdés? Edvisoms vagyok, a Portugáliából jöttem. Tatjánát kérdezném. A fizetetlen munka szerep PPP-vel kapcsolatban elhangzott néhány dolog, amivel nagyon egyetértek. Hogyan ö, valósul meg ez a gyakorlatban konkrétan? Milyen irányt vettek, milyen feszültségek jelentkeztek, és hogyan alakult a ápolói, gondozói munkakör? Még egy kérdést, megjegyzést tudok befogadni és utána adom meg a válaszadásra a lehetőséget. Adatunk itt számokat. Állítólag a munkavállalók 85%-a tulajdonképpen elégedett a munkájával, de most meg azt halljuk délután, hogy 25%-a a munkavállalóknak nem jó az egészségért, nem jó, hát az egészségére. Ezt a két szem hogyan egyeztethető össze? Tatjana? Először Mira felvetésére válaszolnék, hogy ne legyen több szabályozás. A szabályozás egy része direktíva, amit lehet rugalmasan kezelni, de nagyon függ a politikai háttértől is, egy kormány politikai irányvonalától is, hogy mit tesz. A parlament baloldalának az a véleménye, hogy több szabályra lenne szükség a szociális területen, mert a kereskedelmet szabályozzuk, a, a minimálbért meg nem. és ez nem jóhat az egyénekre. Ezért születtek aztán olyan döntések, mint a Brexit, Tehát el kell dönteni, hogy akarunk-e szabályozást, vagy sem. Rendeletet, vagy sem. Már a jobboldali ö, frakciók is hajlanak afelé, hogy több szociál, szociális garanciára szabályra lenne szükség. Ami pedig ami másik kérdést illeti, arra talán válaszol a jelentésünk. Van egy a gondozókra vonatkozó irányelv, az más kérdés, hogy ebből mikor lesz majd jogalkotási javaslat a bizottság részéről. Várunk, várunk már régóta erre. A gondozói kreditek szerintem egy megoldást jelentenének. A nyugdíj számítás szempontjából azonban ez egy kicsit bonyolult kérdés, sokféleképpen tovább lehet gondolni. Tatjana, egy percben, négy szíves. Az elégedettségre vonatkozó kérdések általában magas elégedettséget mutattak, ha általános volt a kérdés. De ha a részletekre kérdeztünk rá, akkor az emberek nek eszébe jutottak a problémáik. Tehát a két dolog nem zárja ki egymást. Ezért próbáltunk más kérdésekkel az objektív tényekre is rávilágítani, és összevetni ezeket a szubjektív ítéleteket az objektív tényekkel. A női vezetőkre vonatkozóan éppen most kezdtünk egy felmérést, úgyhogy erre majd részletes választ tudunk hamarosan adni. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a nagyon fontos információkat. Sok érdekes témát felvetettünk, és ezeket be tudjuk majd csatornázni a politikai döntéshozásunkban. Most 16 óra 00 van, örülök, hogy pontosan befejeztük ezt a napi rendi pontot. Okay, good afternoon. Üdvözlöm a kollégákat. Én is igyekszem az időt ügyesen kezelni. Ennek jegyében kérem is akkor a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm, hogy kitartottak az utolsó panelig. Kicsit már féltem, hogy többen leszünk itt a panelben, mint a teremben, de nem. Hát nem fog vagyok, a Uniform Board elnöke voltam egy darabig, és a belga szakszervezetnél dolgozom. Örülök, hogy láttam a felmérés eredményeit, ezt link tárták. Ez egy új mérföldkő, végre mérhető egy kicsit a munkahely minősége, fontos adatokat tártak föl a szakértők, ez a szociális partnerek, kormányok, politikusok számára egy megfogható kiindulási alap. Persze az értelmezésről, következtetések szempontjából már is különbségek vannak, hogy mit vonunk le az adatokból. Üdvözlöm itt a tanácsadó bizottság tagjait, és ebben a panelben most azzal akarunk foglalkozni, hogy ezeket a feltárt adatokat hogyan lehet átalakítani politikai intézkedésekre, stratégiákra, hogyan használjuk ezeket az adatokat, a munkahelyek minősége, az életpálya javítása érdekében, és az EU határain túl mutatóan gondolkodunk. Gyorsan bemutatom az előadókat, illetve kérem őket, hogy mutassák be magukat egy-két percben, és utána pedig fejtsék ki hosszabban, hogy a felmérés eredményét, eredményeit hogyan alkalmaznák. Barbara Gestenberger, kérem, hogy mutatkozzon be és mondja el nekünk, hogy az európai döntéshozók számára hogyan látja ezen adatokat felhasználhatónak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Herman. Barbara Gerstenbergernek hívnak koordinátor vagyok az Európádi Igazgatóságban, ezért azt hiszem elég jól ismerem ezt a felmérést, a munkakörülményekről, de más felméréseket is, más jelentéseket is. Kind of a helicopter perspective. Haman, you asked about how do we... Nos, fölmerült a kérdést, hogy mit tudunk ennek a felmérésnek az eredményéről. A mai panelben az Európai Bizottság és az Európai Parlament képviselői nagyon-nagyon gyakran utaltak arra, hogy hogyan használták fel az eredményeiket. Ennek ezt mindig örömmel halljuk. Itt az Európai Parlamentben például az európai szociális jogok pillérével kapcsolatban használták az adatainkat, és arra kérték az Eurofantot, hogy még szorosabban kövessék nyomon a munkahelyi körülmények változását Európában, illetve a ezzel kapcsolatos munkaminősége. Az adatainkat máshol is használták irányelvek készítésénél és itt is, ez egyéb esetekben is arra kérték az Eurofundot, hogy terjesszék ki munkájukat. Ez két friss példa, de számunkra nagyon fontos az, hogy tudjuk, milyen sorsa lesz a szakpolitikai dokumentumokban a munkáknak. Nem tudom, hogy a legutóbbinak, a hatodik felmérésnek mi lesz a sorsa, de mi az ötödiket illeti, ez 2010-ben készült el, vagy 2010-es adatok, és 2013 végére tudtuk, hogy több mint 150 európai, hivatalos európai dokumentum használta fel az adatainkat. Aztán a nemzetközi szervezetek munkájában, az OECD Employment Outlookjában is szerepel ez. Az IO se is használja a munkáink eredményét, vagy a Vilnius ügynökség is, egyet, ö, intézmény is. Például a nemek közötti egyenlőség indexében is ez megjelenik. Köszönöm. Egyedül elég ennyi? Jó. Bocsánat. Oké, okay, sorry. Uh... Bocsánat. Tom Bevers következik, az MKO elnöke. Kérem, hogy ő is mutatkozzon be, nagyon röviden, mi az MKO, illetve az Eurofund felméréséhez hogyan kapcsolódik az önök munkája. Köszönöm, Herman. Talán többen tudják, az MQ foglalkoztatási kérdésekben a miniszteri tanács, a miniszterek tanácsának, a foglalkoztatási miniszterek tanácsának legfőbb tanácsadó, és az európai szemeszterrel foglalkozzunk. Ez azt jelenti, hogy fontos időpontokban elmondjuk a véleményünket, és aztán a országspecifikus ajánlásokat mi is megvitatjuk, és módosíthatjuk is akár. Tegnap az euróövezetre vonatkozó éves növekedési felmérést adta ki. Mi jövő héten, jövő hétfőn fogunk, fogjuk ezt megvitatni, hogy az EBSCO tanács aztán később ezt megfelelően használhassa fel az év során az ajánlások follow foglalkozunk, van egy több oldalú figyelő, nyomon követő programunk, aztán ellenző munkát is végzünk, mégpedig eh, bizonyítékok alapján dolgozunk, az Eurofund adataira támaszkodunk sokban, és ez a felmérés, amiről most szó van, ez egy nagyon-nagyon fontos információs forrás számunkra, ez a felmérés inputot jelent az úgynevezett Joint Assessment Frameworknek, tehát az, az egész értékelési keretünkkel hatással van, és a munkahely minőségi dimenziónak egyik fontos eleme. Ami a jövőt illeti, a szociális pillérben, pillérről szóló vitában is részt fogunk venni, már ma is többen utaltak rá. Itt is nagyon fontos az, hogy megfelelően felkészültek legyünk a vitára. A felmérés eredményét ott is felhasználjuk, de számunkra, mint foglalkoztatási bizottság számára és a Szociális Védelmi Bizottság számára ennek a pillérnek, ezt a pillért függetlenül kell kezelni az európai szemesztertől, és az elmúlt években is látható volt az, hogy mennyire hatásos eszköz lehet ez, a kiegyensúlyozásban sokat segíthet. Ez egy olyan terület, ahol nincsenek egyen megoldások, és a tagállami gyakorlatok nagyban eltérnek. Tehát a cél az, hogy a jelenlegi eszközeiket javítsuk, tökéletesítsük. Szerintem az európai munkaagenda jövőjét ez jelenti. Egyébként erről már az ILO-ban, illetve az OECD-ben is szó van. és a célunk az az, hogy ezáltal is növeljük a tagállamokban alkalmazott normákat. Stefano Scarpetta felé fordulok, kérem mutatkozzon be, mit a dolga az OECD-nél, és hogyan használják az, hogyan használják az eurofándos felmérést. Köszönöm, Herman, jó napot kívánok mindenkinek. Tényleg Stefano Scarpettának hívnak, Igaz, egészségügyi, szociális kérdésekkel foglalkozom az OECD-n belül. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ezen a mai konferencián. És megbeszélhetjük ezt az új felmérést. Az eddigi vita nagyon er- érdekes volt. A munkánk szempontjából is rendkívül fontos ez a hatodik munkakörülményekről szóló felmérés. Egy keretet szeretnénk kidolgozni a munkakörülményekre vonatkozóan, és ez nagyban ebből a felmérésből táplálkozik. A munkahely minősége egy olyan, egy olyan dimenzió, amiről sokszor beszélünk, már 2006-ban is sokat említettük ezt, amikor az úgynevezett munkahelyi stratégiát, vagy munkastratégiát kidolgoztuk. Több és jobb munkákra van szükség, de a, jobb, a több az megvalósult azóta, a jobb nem feltétlenül. A felmérés nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan változnak a munkakörülmények, illetve a munka, körül, munkahelyek minősége hogyan változik az Európai Unióban, illetve egyéb országokban. Azt gondolom, ez kiváló arra, hogy értékeljük, hogy mennyire működőképesek a szakpolitikák, alternatívákról gondolkodhatunk, de ez nagyon jót tesz a munkahelyek minőségének is. Van egy úgynevezett Employment Outlook nevű kiadványunk, ennek két fejezete már megjelent. Az év elején rendeztünk egy konferenciát, ahová eljöttek az OECD-s miniszterek, és ők azt a mandátumot adták nekünk, hogy az OECD-s munkastratégiát jobban kiterjesszük, megvizsgáljuk a munkaerőpiac minőségét, mennyiségét, mennyire ellenálló, mennyire rugalmas. Az Eurofán tehát ilyen szempontból kapcsolódik a mi munkánkhoz. Köszönjük. Köszönöm. Manuela Toménak adom meg a szót. Kérem, mutassa be mutatkozzon be, illetve mutatkozz, mutassa be a, azt, hogy az ILO munkája hogyan kapcsolódik az Eurofund felméréshez. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, és köszönet a meghívásért az Eurofundnak. Manuel Tomei vagyok, a munkahelyi, munkahelyi, munkakörülmények és munkahelyi egyenlőség osztálynak vagyok az igazgatója. A célunk az, hogy a munka körülményeket javítsuk, tehát gyakorlatilag ezzel foglalkozunk. Az ILO méltányos munka fő csapásának ez egyik nagyon fontos dimenziója. Az OECD-hez hasonlóan mi is nem csak azt vizsgáljuk, vagy mi sem csak azt vizsgáljuk, hogy milyen trendek figyelhetők meg a munkakörülményekben, hanem azt is, hogy milyen szakpolitikákkal vagy intézményekkel lehet, lehet optimalizálni a munka, a munka körülményeket, hogyan lehet ezeket javítani, de úgy, hogy ez természetesen továbbra is méltányos maradjon a vállalatok számára is. Egyfajta egyensúlyt keresünk, tehát többféle kutatással kutatást végzünk. Azért mondom, mert az egyik jelentésünk most jelent meg, nem, egy másik pedig mindjárt megjelenik. Azt figyeltük meg, vagy arról értekezünk, hogy a munkakörülményekre milyen hatása vannak a különböző intézmények, illetve hogy mennyire hatékonyak a vállalatok. Ezek a vállalatok. Tehát munka helyek minősége, jóléti szempontból, a munkavállalók jólétének szempontjából, illetve mindennek milyen hatása van a vállalatok teljesítményére. Rövidesen a Global Wage Report legújabb kiadása megjelenik. Ezek, ez arra fog vonatkozni, hogy a különböző bér jelzőszámok hogyan alakultak újabban. Átlagbér, bérek eloszlása a munkavállalók között, a munkavállalók között, illetve hogy a bérpolitikában milyen változások, trendek figyelhetők meg. A bérek megvizsgálata, megvizsgálása, bár hogy a bérek és a jövedelem sokat elmond a munka minőségéről, munkahely minőségéről, de természetesen nem homályosítja el az összes többi dimenziót. Éppen ezért úgy döntöttük, hogy az Eurofunddal partneri kapcsolatot alakítunk ki, hogy együttesen megpróbáljuk az Eurofund felmérés földrajzi hatáját kiterjeszteni. Kínával, az Egyesült Államokkal és Koreával kezdtünk el foglalkozni, itt is adatokat gyűjtünk. A kérdés az volt, hogy hogyan használjuk a felmérés adatait, tehát naponta használjuk a mindennapjainkban, nézzünk egy példát. Előkészítés, előkészítő munkát folytatunk. A munkahelyi zaklatással és erőszakkal kapcsolatban készítünk egy felmérést, és az egyetlen forrásunk, amely nagyon sok országot lefett, az Eurofund felmérés volt. Jó, köszönöm. Marita, már itt voltál ma délelőtt is, de kérlek, mutatkozz be és mondd el, hogy az Eurofund felmérést hogyan használt fel munkád során. Uh, yes, well, thank you. Uh, I'm back again here. <laughs> uh, and for... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, akik újak itt a teremben, azoknak ad mondjam el, hogy az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottságának alelnöke vagyok. foglalkoztatás és szociális kérdésekkel foglalkozunk ebben a szakbizottságban. Hogy egyszerűsítsem a dolgokat, hadd mondjam el, hogy a Eurofound az a miénk. mert a foglalkoztatási bizottság különböző igen, különböző szervek vannak, amelyek közvetlenül hozzánk tartoznak, és a Eurofund tulajdonképpen a mi intézetünk, Ez azt jelenti, hogy súlyos problémáink lennének, hogyha olyan dolgokért szállnánk síkra, amelyeket nem tudunk megalapozni tudományosan, de hogyha a Eurofound kutatásaiban bizonyos eredményekre jut, akkor ez segíti a munkánkat, előfordul, hogy a Eurofoundot megbízzuk bizonyos tanulmányok elkészítésével. A jelentések nagy része azonban a Eurofoundnál dolgozó képzett szakértők munkája, akik tudják, hogy szeretnénk többet megtudni itt az intézményben bizonyos kérdésekről. és ezeket a témákat aztán politikai szintre emeljük. Nem arról van szó, hogy utasításokat adunk, hogy ezt és ezt a kutatást végezzék el. Egyáltalán nem. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen szoros kapcsolatban állunk egymással, Assával is, illetve másokkal is. A tudományos szervekkel, Egy nagyon komplikált eh, időszakban vagyunk, az Európai Unió életében ez egy nagyon nehéz időszak. Nagyon sok segítséget kaptunk az, a Eurofound által elkészített jelentésekből. Egy kis példát hadd mondjak, konkrétan arról a jelentésről lenne szó, amelyet egy vagy két éve mutatott be a Eurofound, nem is tudom, hogy egy vagy két éve, mert eh, már minden összemosódik, és folyamatos válságban vagyunk. De ez a jelentés arról szólt, hogy a tagállamok között milyen különbségek vannak, Ma délelőtt és ma délután is beszéltünk a szociális párbeszédről. Nos, a szociális párbeszédnek milyen hatásai vannak? A konkrét eredménye a szociális párbeszédnek a kollektív tárgyalás. Azok a tagállamok, amelyek ezekkel a rendszerekkel rendelkeznek, azoknak egyszerűbb volt a válság idejében talpon maradni, és a válság nem tépázta meg őket annyira. Sok tagállam kitartott az elfogadott modelljei mellett, és egyes azok a tagállamok, amelyek bejáratott szociális partnerséggel és kollektív tárgyalási rendszerrel rendelkeztek, sokkal jobb állapotban vészelték át a válságot, mint azok, amelyek nem. Ez inspirált bennünket más szakbizottságokkal folytatott tárgyalások során, és a gazdasági bizottsággal például, ahol beruházásokról volt szó, illetve arról, hogy hogyan lehet ebből a válságból kilábalni, és erősnek maradni, vagy erőssé vál, megerősödni. Ez a jelentés kiváló példája annak, hogy mennyire hasznos az, hogyha maga az alap erős, és mennyire fontos az, hogyha az az alapítvány, amelyre támaszkodunk, ilyen elengedhetetlen eh, dokumentumokkal, kutatásokkal lát el bennünket. Úgyhogy támogatom Önöket, nagyra értékelem a munkájukat, és örülök, hogy ilyen kölcsönös tisztelet ben tudunk dolgozni. Nagyon ösztönzőnek, inspirálónak tartom az önökkel való együttműködést. Köszönöm szépen. Most akkor a második fordulóra kerül sor, és aztán még lesz időnk a kérdésekre is. Először Barbarához fordulnék, és lehet, hogy egy kicsit idegesítő kérdést teszek fel, hogyha megnézi a e, tanulmányt, melyek a legfontosabb tanulmányok, policy, legfontosabb tanulságok, policy tanulságok, amelyek felmerülnek ezzel kapcsolatban. E, a munkavállalók 81%-a elégedett például a munka és a magánélet összeegyeztetésével, eh, de 10, felmaradó 19% még mindig elég sok eh, személy, több millió munkavállaló, ez még mindig egy elég nagy eh, réteg. Minden esetre mely fontos policy tanulságokat vonna le ebből? Köszönöm, Herman. Mielőtt megválaszolom ezt a kérdést, hadd mondjam, hadd reagáljak Mariettának. Ez a zene a füleimnek, amit hallottam öntől. Nagyon szeretnénk az önök kutatóintézete maradni, és továbbra folytatni ezt a munkát, megalapozni az önök politikai munkáját. Én a, én a a háromszög szabály értelmében én itt most protestálok, mert nekünk is szükségünk van önökre. Persze, persze, természetesen hangzik a válasz, a szociális partnereket is ellátjuk jelentésekkel, felmérésekkel, de a bizottságot és a tanácsot is, és mindenkit. Ami a politikai üzen, policy üzeneteket illeti, nagyon fontos, hogy eh, itt magas szinten kell maradni. Ányász ma délelőtt tett egy megjegyzést. Az egyik első dolog, amit mondott, ez egy olyan dolog, ami amit szeretnénk üzenetként megfogalmazni, ez az, hogy egyetlen munkahely sem tökéletes és minden típusú munkahelyet lehet javítani egy vagy több dimenzióban, eh, a dimenziókat vagy indet, iden, eh, vagy indikátorokat ma délelőtt már hallottuk, ugye. Remélem, hogy nem untatom önöket halára ezekkel a munkahely profilokkal, de mivel ezeket nem annyira egyszerű megérteni, le, annak ellenére, hogy lehet, hogy repetitív, amit mondok, de nézzük meg például először ezeket a high flying, vagy rendkívül népszerű munkahelyeket. Ezek első ránézésre lehet, hogy pozitívnak tekinthetők, de két dologban, a munkaintenzitásban nem pozitív az értékelésük, mert többszörös követelések, nagyon hosszú munkaidők, nagyon sűrű munka, illetve a munkaidő minőség szempontjából sem jók az eredményeik, mert nagyon sokszor normál munkaidőn kívül kell dolgozni itt például. Tehát lehet, hogy népszerű munkahelyekről van szó, de mégis nagyon lehet ezeken javítani. Ami a smooth running munkahelyeket illeti, ami tulajdonképpen rögzökkenőmentes munkavégzést lehetővé tevő munkahelyek, de itt eléggé kevés az autonómia, az önálló mérlegelési kör, és eléggé alacsony a a készségek, megvetett készségek szintje, illetve eléggé alacsony a jövedelem is. Tehát általánosságban jók ez a, ez a két pozitívan értékelt kategória is, de még ezeken is lehet javítani. Úgyhogy én, hogyha azt hogyha prioritásokat kellene meghatározni, akkor azokat, akkor azt a kategóriát kellene megnézni, amelyben egyáltalán nincs semmi kék, minden indikátor csupa narancsszínű volt, emlékeznek a kék a pozitív, a narancsszínű a negatív. Tehát ez volt a poor quality, vagy rossz silány minőségű munkahelyek. Olyan munkahely, munkaerő piaci, politikai döntésekre van szükség, amelyek lehetővé tennék, hogy ebből a kategóriából az emberek kiemelkedjenek. Nagyon sok olyan ember van, ráadásul, akik határozott idejű szerződéssel dolgoznak. Ez azt is jelentheti, hogy ez buktató lehet, de lehet akár ugródeszka is egy jobb minőségű munkahely felé. Úgyhogy, de ez egyáltalán nem biztos, úgyhogy itt policy fellépésre van szükség. A másik üzenetem az, hogy a jó dolog, hogyha az az, hogyha megnézzük a munkahely minőséget, és ezt a hét dimenziót meghatározzuk, és különbségeket teszünk, nagyon sok kiinduló pontra van szükség, hogyha javulni akarunk. Ez azt, az azt jelenti, hogy nincsen egy varázslatos megoldás, de a pozitív dolog az az, hogy nagyon sok eh, policy, eh, munka-magánélet összeegyeztetése, szociális környezet, egészség, stb. Nagyon sok szempontból lehet javítani. Összességében azonban azt hiszem, hogy jó híreket tartalmazott ez a felmérés. Köszönöm szépen, Barbara beszélt azokról, akik a silány minőségű munkahelyeken dolgoznak. Azt is hallottuk, azt az összehasonlítást is hallottuk, hogy összehasonlították ezeket az embereket a Trumpra szavazókkal, vagy a Brexitre szavazókkal. Úgy gondolják-e, hogy a jelenlegi Európai Uniós poliszik, szakpolitikák megfelelnek-e az elvárásoknak, valóban javítani lehet-e ezekkel a szakpolitikákkal a, ezen munkahelyek helyzetén és emberek helyzetén? Igen, természetesen sok mindenem változtatni kell, javítani kell a munkánkat, a teljesítményünket. A ma délelőtti ülést elég rossz kedvűen kezdtük. Hangsúlyoztuk, hogy sok ember dühös, hogy sok ember elvesztette eh, a reményét, és sokan azt az érzést eh, táplálják, hogy senki nem foglalkozik velük, elfeledkezett róluk, nem érdekli, nem érdekli a politikusokat az ő életminőségük. Olyan rendszereket hozunk létre, illetve olyan eh, körülményeket hozunk létre, amelyek amelyekben az emberek egymással harcolnak, ahelyett, hogy egy, egymás ellen harcolnak, ahelyett, hogy egymással közösen harcolnának valamiért. Azért például, hogy javuljon a helyzetük. Ugye sokszor van szó a szociális dömpingről, illetve arról, hogy szükséges az a kiküldetés irány, a kiküldetés irányelv olyan módosítása, hogy az valóban megfelelően működjön, hogy ne verseny legyen a tagállamok között és a munkavállalók között az Európai Unióban. Egyre alacsonyabb jövedelem, egyre rosszabb minőségű, kockázatos környezet, munkavállalói környezet nem nekünk kell versenyeznünk egymással, hanem a világ többi részével kell versenyeznünk. Ezt csak akkor tudjuk azonban megtenni, hogyha jók vagyunk abban, amit csinálunk. Ez azonban nem lesz így, hogyha mi magunk egymás között harcolunk, egymás ellen harcolunk. Európa nyugati, északi ö, országai, mondjuk kelet vagy dél ellen Emlékszem, hogy Pirinszki képviselő ugyanabból a frakcióból érkezik, mint én. Ő azt mondta, hogy van egy nagyon jól képzett kelet-európai munkavállalói réteg, akiket exportáltak Európa azon országaiban, ahol jobb fizetést kapnak, jobb életet élhetnek. Közben ezzel egyidejűleg azok, akik hajlandóak bármilyen munkát, akármilyen alacsony bérért elvégezni, egyszerűen csak azért, hogy dolgozhassanak, ők is keletről nyugatra vándorolnak. Hogyha nem találunk módot arra, hogy egyensúlyt teremtsünk, ezek a konfliktusok Donald Trump helyzethez fognak vezetni egész Európában. Mi, mi, mi sem vagyunk az emberek közötti veszélyes konfliktusok, vagy a gyűlölet ellen eléggé felvértezve. Minket is elérhet ez. Lehetővé kell eh, tennünk azok számára, akik jól képzettek, hogy otthon maradjanak és otthon keressenek jól. És azt is meg kell, eh, arra is oda kell figyelnünk, hogy ne legyünk kiváltói a rasszizmusnak vagy a demokrácia ellenes eh, érzéseknek Európa más részeiben. ne járuljunk ahhoz hozzá, hogy lenézzék Európa egyes országaiban például a Kelet-Európából érkező munkavállalókat, akik alacsony bérér hajlandóak elvállalni munkákat. Azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben és a tanácsi szinten is ki kell mondanunk, hogy jó, a kipküldetés irányelvnek működnie kell, de valami olyat is el kell fogadnunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a jól képzett szakértők, kelet-európai specialisták, szakértők, kiválóan képzett munkavállalók perspektívát lássanak, egyensúlyt kell találni. Most Európában munkavállalók milliói vannak, akik úgy érzik, hogy őket elfelejtették. És ez egy nagyon súlyos konfliktust okozhat. Ez persze egy politikai nézet, de én azt gondolom személyesen, hogy az amerikai elnökválasztási eredmény tényleg rémisztő. Néhány dolog, ami most napi rendem van a foglalkoztatási bizottságban, az például a kiküldetési irányelv, aztán a karciogénekről szóló irányelv, illetve felmerül az a helyzet is, amikor a tagállamok keleti részén nem tudnak ugyanolyan nyomást gyakorolni a cégekre, ami a környezetvédelmet illeti például, mert itt a gazdasági helyzet nem annyira privilegizált, mint Nyugat-Európában. Egyensúlyt kell tehát találnunk. Ha ez nem sikerül, akkor több eh, alacsony képesítésű eh, munkavállalót szükségeltető munkahely lesz, és sok dühös ember. Egyesek tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról például, de vannak olyanok is, akik eh, a munkaerőpiacon vannak ugyan, de nagyon rossz körülmények között dolgoznak. Köszönöm szépen, Marietta, mindjárt visszatérünk erre. Amikor a kérdésekre kerül sor, Tomnak tennék fel egy kérdést. önök is létrehoztak egy rendszert, amelyel mérik a munkahelyek minőségét, mire jutottak, milyen eredményeket tudnak bemutatni, ez, ez hogy működik? Valóban a foglalkoztatási bizottságban nagy hagyománya van. A minőség, munkahely minőség mérésnek már 2001-ben foglalkoztunk ezzel a dimenzióval, és akkor már ki is alakítottunk néhány mutatót, amit egyébként a miniszterek tanácsa elfogadott. Ez akkor forradalminak számított, talán mi voltunk az első olyan nemzetközi szervezet, amely ezzel foglalkozott, azóta sok nemzetközi szervezet is mert teszi ezt, ez nagyon jó. 2013-14-ben ö, frissítettük az indikátorainkat. És ö, az OECD-vel is összhangba hoztuk azt. Ezek most már integránsan beépültek az analitikai munkába és az európai szemeszterben is használják ezt a döntéshozók. Az éves EBSCO felmérésnek is része, és most fogjuk újra éppen frissíteni az indikátorokat, és a következtételésekben is benne lesz majd, hogy ettől mit remélünk. Nagyon örülök ennek a felmérésnek. És a politikai következtetések között és a felmérés eredményei mutatják, hogy ez folyamatosan figyelemre méltó téma, mert magától nem lesz egyenlőbb, igazságosabb a munkaerőpiac Európában. és nehéz eh, a különböző munkavállalói formák eh, és szerződések szempontjait egyszerre érvényesíteni, de hát nem hátrálhatunk meg ezen viták elől, nekünk előre kell néznünk, nem a múlt problémáit eh, kell síratni, hanem az új kihívásokkal kell szembenézni, Egy másik dolog, amiről ma még keveset beszéltünk, hogy mit lehet megosztani a vállalatokkal, milyen bevált gyakorlatokat és mi az, ami az egész munkaerőpiacra vonatkozik, mi az, ami csak székszintű. Most azon gondolkodunk, hogy a kormányzati bizottsági szinten mit lehet tenni, milyen szociális innováció lehetséges. és a nemzetközi fórumokon mivel tudunk megjelenni. Azt még most már kezdjük tudni, mi van Európában, de hogy mi van Európán kívül, azt nagyon nehéz benchmarkok közé szorítani. És nem lehet a felmérés tanulságait extrapolálni máshová. Lehet belőle konkrét politikai célokat levezetni? Igen, persze. Minden releváns dokumentumban ott van ez, olyannyira, hogy a tegnapi bizottság által megjelenített anyagban is olvashatjuk. Még nem történt soha azonban olyan, hogy kvantitatív célokat fogalmaztunk volna meg, mint most ez a 75%-os foglalkoztatási arány. Ha a jelentést meghallgattuk, akkor azt kell következtetnünk, hogy nem lehetséges olyan ö, célt előírni, amely mindenkire egységesen vonatkozhat. Ez önbecsapás, hogyha azt akarjuk mondani, hogy ami az egyik országban működik, az majd a másikban is fog. Ez nem így van. Ahogy Barbara is kifejtette, nagyon sokféle profil van, és minden profil más megközelítést igényel. Ezt a hét szempontot is már nehéz mindenkire vonatkoztatva érvényesíteni. Nem halljuk a elnököt. Keszpet úrra ugranék most, ha megengedi. Ki tudná nekünk fejteni, hogy az OECD milyen iránymutatásokon dolgozik éppen, és ezeket hogyan kell értelmezni? Nem nagyon tudom azt megmondani, hogy kinek ajánljuk még ennek a felmérésnek a használatát. Én biztos, hogy örömmel használom, és az is izgat, hogy, hogy hogyan lehet ezt kiterjeszteni. Van egy jó hírünk, a G20-ak már beszélnek a munkahely minőségről, már a 2015-ös nyilatkozatukban volt erről, volt erről szó, és ez lehet, hogy egyesek számára ez már egyértelmű, ez még azért az OECD-nél, nemzetközi fórumokon még csak nagyon kezdetlegesen jelent meg. És lassan szivárog le a munkaügyi minisztériumok szintjére és még lejjebb, de most amióta a legfőbb vezetők foglalkoztak a témával, sőt nyilatkozatot tettek, ebben a témában. Ez jó jel, fontos lépés. Hogy miért irányul, irányul most a munkahelyek minőségére általában több figyelem, az egyébként azért van, mert egyre többen és mélyebben értették meg, hogy, hogy a munkavégzés és aztán a javak elosztása eddig túl kevés figyelmet kapott, eddig mindig csak a munkahelyek számszerűségéről volt szó, és a középmezőny elhanyagolódott, és nem akarok most ezen túl sokáig lovagolni, de a középosztályt, ha elfelejtjük, akkor a medián számítás is hamis eredményeket ad. Úgyhogy na, a G20-ak ezen lépése nagyon jól jött nekünk, és amin most évek óta dolgozunk, az úgy néz ki, hogy végre a figyelem homlokterébe kerül. Mit tettünk az OECD-nél eddig ebben az ügyben? Az OECD-nél megpróbálunk olyan indikátorokat összegyűjteni, amelyek összehasonlíthatóvá teszik az egyes országokat, és aztán a közös politika kialakítását is segítik. Örömmel állapítom meg, hogy Illonál végzett munka az a harmonizáció irányába hat, az MK-val is sokakkal egyeztetünk, és a G20-ak elfogadták az általunk javasolt ö, intézkedési javaslatokat. Mik ezek? Három fő dimenzióval kell foglalkozni. A keresettel, nem csak a, a kereset szintjével, a bér szinttel, hanem azzal, hogy milyen a jövedelmek eloszlása, ez is befolyásolja az emberek szubjektív tudatát. Aztán a munkahely biztonsága, megőrzési esélye, mi történik akkor, hogyha valaki elveszti a munkahelyét, van-e szociális háló, és a felmérésből is kiderült, hogy a munka környezete is nagyon számít. Ezeket az indikátorokat most már mikroadatokkal tudjuk megtámogatni, és objektív mérőszámaink is vannak, nem csak szubjektívek, mint eddig. És az is számít, hogy mennyien pályáznak ugyanerre a munkahelyre, mekkora a verseny érte. Ahogy korábban is kifejtettem, a munkahely minőségének mutatói a stratégiánk szempontjából megfoghatóvá váltak, sőt egyre több ország már alkalmazza is őket. Ez a három dimenzió, gondolom, tehát akkor a, a bérszint, a munkahely biztonsága és a munkai környezet, ezek persze nem újdonságok. De az új felmérés elsősorban a munkakörnyezet területén tárt fel új ismereteket. Ezt úgy eddig is sejtettük, hogy a munkai körülmények hatnak a munka minőségére, de most már sok konkrét tanulmány mutatja ki, hogy a produktivitást, a hatékonyságot egyértelműen befolyásolja a munkahelyen való elégedettség és most már sok munkaadó rájött arra, hogy érdemes javítani a munkavállalói körülményeit, mert jobb munkát fog visszakapni, és megéri a beruházás. Tehát ezt most már makroökonomiai szinten is belátják a döntéshozók. Minden öt éveben megírunk egy felmérést, az európai országokra vonatkozóan. Most jó, hogy a Eurofound is ezt megtámogatta. Talán érdemes lenne gyakrabban alkalmazni ezeket az iránymutatásokat, és még pontosabban feltárni, hogy melyek azok a fő tényezők, amelyek exportálhatók a felmérések között, és a különböző eredményeket összehasonlíthatóbbá és megbízhatóbbá teszik. Ugye mi nem csak az európai országok statisztikai hivatala vagyunk, hanem valamennyi OECD országé, és szorosan együttműködünk mindenféle statisztikai szervezettel. Mind dolgozunk éppen egy kibővített felmérési modellen, amely már közös megközelítést tenne lehetővé, egy tartalmi közelítésen, hogy már eddig is alkalmazott közös mutatók körét kitágítsuk, egyre több legyen a közös mutató és a közös metodikai modell is. mert sok olyan mutató van, amely új területeket tükröz és tud feltárni. Minél jobban kiterjed egyáltalán a fogalom ismertsége a döntéshozó politikusok között, annál pontosabb és gyakrabban mért adatokra lesz ezeknek a döntéshozóknak szükségük, tehát kéz a kézben jár a kínálat és a kereslet. Köszönöm szépen! világos volt, amit hallottunk, akkor most az OECD-től lépjünk ki a világ porondjára, a munkaügyi szervezet képviselőjét kérdezem, hogy miért fontosak az ilónál a munkakörülmények. És úgy tűnik, hogy akár Tanzániában is használják a munka minős, munkahely minőségéről való felméréseket. Kérdésem, hogy használták fel a felmérést, illetve politikai szempontból mire lehet ezt használni, ez is kérdésem. For addressing that particular issue, I, I would just like to somehow Mielőtt erre konkrétan válaszolnék, reagálnék arra, amit Stefana mondott az előbb. Despite the erosion of the quality of work. Bár a munkahely bár a munkahelyek minősége romlik sok helyen a világban, a munkahely minősége imáron nem csak az EU-ban nagyon fontos, hanem a G20-aknál is, és persze az ilo is. De ne felejtsük, a fenntartható felelősségi 2030-as agendában nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy hogyan lehet az inkluzív növekedést összeegyeztetni a termelékeny és méltányos munkával. Tehát az az elképzelés, hogy az európai munkanél, munkahelyi, munkakörülményekről szóló felmérést kiterjesszük a világ többi részére ez a cél, és sok helyen van rá igény, tehát vannak olyanok, akik szeretnék, hogyha kevesebb lenne a különbség, és az inkluzív társadalom kialakításában is segítene ez. Like to, to, to highlight the Szeretném azt is kiemelni, hogy mennyire fontos a tapasztalat, illetve a bizonyíték arra, mennyire fontos azt kimutatni tapasztali úton is, hogy a jó munkakörülmények jobb termelékenységhez vezetnek, jobb teljesítményhez. Szerintem evidencia, de nagyon fontos az, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani. Utalnék arra, hogy ezzel kapcsolatban milyen munkát végzünk az ilo ba szeretnénk ezt dokumentálni, szeretnénk azt elemezni, hogy a munkakörülmények javítása és a termelékenység hogyan kapcsolódik egymáshoz. Nagyon éles vitát szült az, hogy a termelékenység növelése előfeltétele annak, hogy javítsuk a munkafeltételek, vagy van egy másik iskola, aki úgy képzeli, hogyha a munka, jobb munkakörülményekbe fektetünk beruházunk be, akkor ezzel a termelékenységet növelhetjük. Ezzel foglalkoztunk, foglalkozunk az egész világon, több országban, a beszállító lánc több elemény, elemény esetében, tehát konfekció, ruha gyártó cégeket vizsgáltunk, amelyek az USA piacán vannak jelen. Az elmúlt tíz évben végeztük ezt a munkát. Vizsgáljuk azt is, hogy a munkajogi szabályokat betartják-e, illetve az, illetve, hogy hogyan hogy a munkakörülmények javításával sikerül-e jobban alkalmazni, alkalmazkodni a munkajogi szabályokhoz, és egyértelmű okokozati kapcsolatot lehetett kimutatni a termelékenység, illetve a munkakörülmények között. Miért fontos, miért fontosak a munkakörülmények, illetve a munka minősége? Miért kell ezzel olyan országokban is foglalkozni, ahol a munkaerőpiaci struktúra jellemzője a magas arányú informális munkahely. Ez azt jelenteni elvileg, hogy ilyen típusú ellenzésekre vagy megértésre nem annyira fogékonyak ezek az országok. Um, this is indeed, indeed working, and it's working better. De meg kell mondjam azt, hogy ez működik, működik főleg közepes jövedelmű, vagy kevéssé, vagy kis jövedelmű országokban igaz. kereskedünk ugye ezekkel az országokkal, és a válság előtt az áru piac válsága előtt komoly javulást láthattunk a munkahelyek megteremtése kapcsán, vagy ez, ennek vonatkozásában, minőségben. Tehát, hogyha munkaerőpiaci intézmények beruháznak be, akkor sokszor javult a helyzet. Kínában történt így Brazíliában és Argentinában. A gazdasági növekedés lecsökkenése előtt, az elmúlt pár év válság előtt. Tehát korábban igenis volt arra kedv, hogy a munkaerő piaci hogy foglalkoztatási intézményeket meg erősítsék Volt egy ilyen belső igény is, olyan szempontból is, hogy megerősítsék a belső piac, fogyasztópiacot. Köszönetet szeretnék most mondani a, az előadóinknak, és kérdések következnek, bárki jelentkezhet. Három kérdés. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Lögler vagyok, az OCRNS-nél dolgozom, a Bordeaux Egyetemről érkezte. Euh, s'inscrit finalement euh, dans un cadre légal communautaire. Nos, létezik egy 95-ös irányelv, amelyet be se kell mutatnom, illetve a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó törvény, ami ennek a, ennek a következménye, vagy a munkahelyi diszkriminációra vonatkozó jogszabály. Tehát sok ilyen jogszabály van, ami ebből az irányelvből származik, és szerintem a felmérés sokat segít abban, hogy megértsük, hogy a tagállamok ezeket a jogszabályokat hogyan emelték át a saját jogszabály gyakorlatukba, milyen hatásai vannak ennek, illetve van-e ért értek el ennek kapcsán változást a tagállamok? Hát nem feltétlenül, mert, mert vannak nagyon érdekes jogszabályok, amelyeket még nem alkalmazták jól. Parce que on a déjà beaucoup de choses, euh... Nagyon sok érdekes dolgot várhatnánk még attól, hogy megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat, és a felmérés alapján azt gondolom, hogy bizonyos határok, akadályok szűnhetnek meg, sőt, akár paradigmaváltásra is sor kerülhet. Ez azt jelenti, hogy a gyógyításról, vagy a tűzoltásról a prevencióra kéne átállni, avagy elképzelhető az is, hogy a gazdasági logika, illetve a munkaügyi a foglalkoztatási egészségügy között átjárót alakítsunk ki. Úgy gondolom, hogy a gazdaság ott sokkal inkluzívebbe kell fölfogni, tehát a munkahelyi egészség is ide tartozna, és természetesen összekapcsolódik az egészség, illetve a termelékenység, de meg kell itt említeni az innovációt is, ezeknek is, hatá- ennek is hatása van a munkavállalók egészségére. Azt gondolom, hogy hogyha ezt megfelelően tudnánk alkalmazni, annak mindenki hasznát látná, és a kutatásnak is jót tenni. Jó. Úgy látom, mások is kértek szót. Krisz. Krisz de Federation Federation. Krisz de vagyok a belga munka, munkáltatói egyesületet képviselem, és őszintén fogok fogalmazni. Ez azt jelenti, mindez azt jelenti, hogy a szakpolitikában nem várhatunk semmiféle újdonságra. Azt hallottuk az előbb, hogy van itt több dimenzió, több változó, vannak olyanok is, amelyek a munkavállaló, amelyek amelyeket a munkavállalat, amelyek a munkavállalattól függnek, máskor pedig nem. Most pedig a, hirtelen elkezdünk a szabályzásról beszélni. Hát a felmérésben az olvasható, hogy nincsen mindenki számára hasznos egyen megoldás. Akkor miért ez a megoldás? A 80-as évek óta beszélnek az emberek összehasonlítható indikátorokról. Vannak olyan ágazatok, ahol lenne értelme az indikátoroknak, jelzőszámoknak, még sincsenek meg ezek. Mi a helyzet ezen az ágazatban? 20 év alatt nem történt semmilyen változás, akkor mi a jövő? Lehet, hogy a burnout, a kiégés folyamatát ismerik. Ezek olyan emberek, akik elidegenedtek a munkájuktól. Sokszor egy arany kalitkában dolgozó ember esetében alakul ez ki. Kiválóan keresnek, de nincs értelmes, nem történik értelmes munkavégzés. Például az Európai Uniós intézmények esetében talán ezen is el kéne gondolkozni. Ezeknek az embereknek a munka minőségét kéne javítani. Szerintem az, a munkavállalókkal kéne dolgozni, a munkavállalókkal, a munkásokkal, a középvezetőkkel, a vezetőkkel. Szerintem meg kéne nézni a valós helyzetet, hogy az emberek személyes helyzete milyen, és egyensúlyra kell törekedni az emberek lehetőségei, elvárásai és a munkahelyek által kínált lehetőségek között. Ezt kell folyamatosan megtartani, nekem ez a következtetésem. Ezzel a következtetéssel önök egyet tudnak-e érteni? Köszönjük, a kérdés provokatív volt, majd válaszolnak rá, és még van egy harmadik kérdés, és utána pedig majd átadom a szót a válaszadásra. Nekem egy általános jellegű kérdésem lenne. Legfőképp Scarpetta úrnak címzem, de bárki válaszolhat rá. Scarpetta úr említette azt, hogy látható a munka minőség csökkenése, és utalt a közvetített munkákra is, ahol ez szembetűnő. Hogyan vélekedik ezen típusú közvetített munkáknak a jövőjéről, a digitalizáció előtt Nyilvánvalóan a munka fázisok legnagyobb része előbb-utóbb digitalizálódik. Jó? Tom, akkor az első kérdés kérjük a választ a paradigmaváltásra. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nem volt könnyű a kérdés. Azt hiszem, hogy a választ is megadja az alkérdés. A legisláció a jogszabályalkotás, tehát nagyon fontos a munkaidő, a, a e- munkahelyégészség, stb. szempontjából ez, e, a szabályok léteznek tulajdonképpen, ezek már megvannak. Nem ezek megváltoztatására van szükség, hanem inkább a policy keret meghatározására, Az Európai Unió hogyan tud szembenézni azzal az egyértelmű kihívással, eh, hogy nagyok a bizonytalanságok, demográfiai változás, technológiai változás, globalizáció, és eh, eléggé bizonytalan politikai környezet, amivel szembenézünk, ez, eh, ezzel hogyan tudunk megbirkózni, hogyan tudunk kompetitívek maradni, és a szociális modellünket is megőrizni. Ez egy érdekesebb vita, mint a jogszabályokról szóló és a jogszabály alkotásról szóló. De hát az én feladatom az ilyen nagy poliszi stratégiákkal foglalkozó bizottság vezetése, és nem pedig a jogszabályalkotás nyilván, hát a parlamentnek más a szempontja. Talán ez az összefüggés, és Krisznek válaszolva, hogyha nem akarjuk, hogy a makerek oldják meg a problémát, mi azt gondoljuk, hogy a szociális partnereknek a munkahely szintjén meg kell oldaniuk a problémát. Köszönöm szépen. Van-e szükség jogszabályalkotásra vagy jogszabályokra? nem lehet-e munkahelyi szinten megoldani a dolgokat törvények helyett? Válasz. A kifejezetten a csak a jogszabályokon alapuló válaszadás nem lenne elegendő. E, pontosan erre szeretnék visszatérni, amit Krisz is mondott. Mindazonáltal a e, jogszabályalkotás fontos, hiszen ez bizonyos e, ez, ez tisztázza azt, hogy melyek a, az iránymutató kritériumok, és bátorítja a változást és a munka feltételek javítását ösztönzi. Sok területen lehet, hogy nem az a kívás, hogy új jogszabályokat hozzanak létre, hanem a végrehajtás biztosítása. Mindeközben azt is meg kell nézni, hogy milyen ösztönző, illetve szankció mix az, amely oda vezet, hogy megvalósuljon a végrehajtás, eh, a munka világra vonatkozó jogszabályok végrehajtása. Hogyan lehet tehát javítani a végrehajtást, a megfelelést, és ez hogyan tud eh, jobb munkakörülményekhez, illetve produktivitáshoz vezetni? Nos, azok a vállalkozások, amelyek gondokkal küzdenek, azoknak ösztönzőket lehet adni ö, olyan formában, hogy további piacokhoz férhetnek hozzá. Az a téma felmerült ma délelőtt, Michel Szavú említette, aki azt mondta, hogy a változások fényében, amelyek felmerülnek a munka eh, természetében, a munka körülményekben, eh, nos, ezek most már, ez, most már új munkadó munkavállaló közötti viszonyok jönnek létre, és ez számos eh, kihívást vet fel és a szociális védelem szempontjából is érvényes ez. Kérdés, hogy más jogszabályokra van-e szükség? A mi jogszabályaink megfelelnek-e a céloknak? Véleményem szerint ez valóban egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Foglalkoznunk kell a szürke gazdasággal, a függőséggel, a határok nagyon elmosódottak, például az önfoglalkoztatókkal kapcsolatban gyakran az emberek önfoglalkoztatónak és egyéni vállalkozónak számítanak, de csak egy munkaadótól függnek, tehát gyakorlatilag olyanok, mintha alkalmazottak lennének. Tehát nem eléggé átfogóak a fogalmak ahhoz, hogy a változó viszonyokat is lefedjék. Aztán felmerült egy kérdés a közvetítő csoportokkal kapcsolatban, de természetesen azt a kérdést is vár, annak a kérdésnek a megválaszolását is várjuk, hogy van-e szükség további jogszabályokra. Köszönöm szépen, mondja Scarpetta úr. A munkahelyek véleményét szeretnénk javítani, és a megoldás a jogszabály-e. Lehet, hogy más jogszabályokra van szükség, jobb jogszabályokra van szükség, ez is a vita eh, részét kell, hogy képezze. Az, de a probléma véleményem szerint is inkább a meglévő jogszabályok végrehajtása. tehát az eredményeket kell megvizsgálni a munkaerőpiacon a különböző személyek számára. Ha megnézzük, hogy mi az eredmény a különböző csoportok számára, hat, akkor elemezzük azt, hogy hatékony volt a jogszabály, vagy nem, milyen politikát tudunk alkalmazni ahhoz, hogy, vagy elfogadni ahhoz, hogy a végrehajtás hatékonyabb legyen. Köszönöm szépen, hogy szélesebb alapokra helyezik a vitát az objektív működésünket meg kell -e változtatnunk, vagy funkciónkat meg kell -e változtatnunk. a növekedéstől az inkluzív növekedés felé kellene elmozdulni, és a munkahely minősége az pontosan erre vonatkozik. Ez itt az egészségügy is felmerül, illetve a, az oktatás minősége például. Szeretnék utalni a G20-akra, az inkluzív növekedést akarják ők támogatni, és ami Krisz kérdését illeti, Igen, sok mindent meg lehet oldani a munkahelyi szinten, meg kell oldani munkahelyi szinten, ezért a munkadó munkavállaló közötti párbeszéd nagyon fontos. A politika szerepe, e, szakpolitika szerepe is e, fontos, de nem e, az egy, ez az egyetlen. Ami a munkaerő, munkahelyek biztonságát vagy bizonytalanságát illeti, Pontosan erről van szó, az strukturális változások anticipációja nagyon fontos. Segíteni kell a munkavállalóknak, a cégeknek abban, hogy anticipálják eh, a változásokat, amelyek várhatók. Úgyhogy azt hiszem, hogy fontos megvizsgálni eh, a szakpolitikákat, amelyek fontos szerepet játszhatnak. Nagyon sok jó példa felmerült, mit tehet a politika annak érdekében, hogy javítsa a jó teljesítményt hozó vagy teljesítményen járó munkavállalás lehetőségeit. Nem, nem csak a, az önfog, önfoglalkoztatókra gondolok, és a gig gazdaságra. Milyen kihívások állnak előttünk? A azok, akiknek a munkahelye megváltozik, azoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a készségei, képességeik javításával megtartsák a munkahelyüket, vagy új munkahelyre válthassanak. Valóban az élethosszig tartó tanulást végig kellene gondolnunk még egyszer. Nem hiszem, hogy nagyon sikeresek vagyunk ebben, Európában sem E, fontos szerepet kell játszani a képzésnek, a továbbképzésnek és az átképzésnek, e, hiszen a gazdaságnak erre van szüksége. Egyetértek e, Manuelával, hogyha a gig gazdaságot nézzük meg, illetve a független, illetve a önálló munkavállalást, az önfoglalkoztatást, milyen jogszabályokra van szükség. A szociális protekció, védelem minden típusú munkavállaló számára, függetlenül a szerződés típusától egy alapvédelmet nyújthat, keretet nyújthat. Ki kell bővíteni a lefedettséget, és a programokat az egyes csoportokra kell szabni. A véleményem szerint magát a munkavállalót kell kell felruházni a védelemmel, a munkavállalónak kell a védelem birtokában lennie, nem pedig a szerződésnek. A munkavállalónak kell adnunk szociális védelmet. A munkavállalónak kell lehetőséget adni a képzés, a továbbképzés megválasztására. Ez például nagyon sok kihívást megoldhat. Köszönöm szépen! Én is szeretnék szeretném hangsúlyozni, hogy Krisznek igaza van, valóban vállalati szinten lehet megold, megtalálni a legjobb megoldásokat, ahol a munkahelyre vonatkozó pozitív előnyök és hátrányok a leginkább ismertek. Nem olyan nehéz önökkel egyetérteni, hiszen a munka feltételekkel kapcsolatos felmérés ezt támasztja alá. A probléma eh, gyakran azokkal a munkahelyekkel van, ahol nagyon alacsony az autonómia, nem tudnak az emberek, nem vehetnek részt eh, akár a saját munkájuk megszervezésében sem. Eh, azok a, azonban, akik a saját munkájukkal kapcsolatban nagyobb autonómiával, mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, jobb egészségi állapotban vannak, elégedettebbek és eredményesebben dolgoznak. És ami az European Company felmérést illeti, ugyanazok a fel felmérések merülnek fel. Cégekről, menedzserekről, vezetőkről beszélünk. Magas szintű a közvetlen és közvetett részvétel, e, és ez azt jelenti, hogy elégedettebbek a munkavállalók, a jólétük e, jobb, és hogyha a szervezetek egyharmada alacsony részvételű szervete, szervezet, vagy ezekben alacsony a munkavállalók részvétele, nincsen megfelelő reprezentáció, itt kell megkezdeni a munkát. És ezek innen kell kiindulni. És ezeket a problémákat leggyakrabban a vállalati szinten lehet a legjobban megoldani. Köszönöm. Még eh, sokáig eh, beszélhetünk a jogszabályok szükségességéről, illetve arról, hogy azon eh, cégekben, ahol nincs szociális párbeszéd, ez létrejöjjön. Van még néhány percünk, hogyha további kérdések vannak, megadom a szót, tessék. Michael Freitagnak hívnak. Én egy e, európai e, munkaközvetítő e, cégtől érkeztem, ami a foglalkoztatási feltételeket illeti. Láttuk a különböző feltételeket, láttuk a munkarőkölcsönzők helyzetét. Egy kicsit, hogyha lassabban beszélne, az jó lenne, mondja az elnök. Lenne egy kérdésem Azt gondolom, hogy nagyon sokszínű és heterogén a munkaerőpiac, és mm, súlyos kétségeim vannak a Eurofound eredményeivel kapcsolatban, az alacsony minőségű munkahelyekkel kapcsolatban például. Az iparunk a mi cégünk innovatív megoldásokat biztosít. Nagyon sok országban kifejlesztettük a szolgáltatásunkat. Azt szeretném kérni önöktől, hogy gondolják végig az új biztonsági rendszereket, amelyek innovatívak, és standard és nem standard megoldásokat mi a munka jövőjével kapcsolatban egy white paper-t készítettünk, egy fehér könyvet, ezt a weboldalunkon megtalálhatják, ez a gig gazdaságról is szól, és kérem, hogy nézzék ezt meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van-e még kérdés? Megadom a szót. Oui, Zay Gouchard Grafik, CGT, Confédération Générale du Travail. Én az általános munkavállalói federáció tagja vagyok Ma délülött sokat beszéltünk a munka minőségéről, de az a megközelítés, amit eddig láttunk, az nem biztos, hogy a, a legjobb, mert vannak olyan módon szerveződő munkahelyek, ahol teljesen másképp kell mérni a minőséget, és nem mindegy, hogy ugye a szakszervezetek, a munkavállalók vagy a munkaadók mérik a minőséget, és gyakran halljuk, hogy egyre nagyobb a szakadék azok között, akik a jó munkahelyi minőséget élvezik, és akik pedig rossz munkahelyeken dolgoznak. Tehát a munkahely minőség skálája tágul, a jól és rosszul élők és dolgozók közötti szakadék. Főleg ugye az ideiglenes munkahelyek az úgynevezett prekárius munkahelyek, egyre több az ilyen rossz körülmények között létrejövő munkahely, és jó lenne, hogyha az Európai Unió követné ezeket a fejleményeket és beavatkozna. Nagy ismert cégek is vaszak épületekben, körülmények között foglalkoztatnak, foglalkoztatják az újan fölvetteket. Ez az ideiglenes munka oda vezet, hogy ugyanannál a cégnél akár vannak a régen felvettek, akik kiváló munkakörülmények között sok pénzért dolgoznak, és az újonnan létrehozott munkahelyeken dolgozók pedig iszonyú körülmények között. Én már vagy húsz éve harcolok azért, hogy csökkenjenek ezek a különbségek, és sajnos ezek most újabban megnőttek tehát a munkaadók a saját igényeik szerint alakítják ezeket a munkahelyeket. Barbara, nem tudom, hogy ez elszólás volt-e, amikor azt mondtad, hogy a munka minősége is alacsonyabb, hogyha a munkahely minősége alacsony. A jelentés ezt egyértelműen kimondja. A a munka minősége igen és összefügg a munkahely minőségével. És igen, nagyon nem mindegy, hogy független munkavállalóról van szó, az, meghatározatlan idejű munkaszerződésről, vagy határozatról, vagy ideiglenesről, és önálló munkavállalóról, akinek nincsen munkaadója és ezek az élethelyzetek nagyon különbözők, jövőre fogjuk elkezdeni a másodlagos részletes elemzését ezen munkavállalói helyzeteknek. mi analízist fogunk folytatni, hogy megértsük, hogy a nem standard munka helyeken milyen kihívásokkal számolhatunk. Igen, a standard és non-standard munkahely megkülönböztetés nem mindig segít. A munkaerőpiaci viszonyok ennél sokkal árnyaltabbak, bonyolultabbak. Szerintem ne annyira a munkahelyekre, a szerződésekre, a szerződés típusokra, hanem az emberekre koncentráljunk, mert az emberek szempontjából tevődik össze néha bonyolult módon a munkahely minősége. Néha nagyon jó ügynökségi munkákat lehet találni, a kiküldött munkások is kivel a körülmények között dolgoznak. Azt hiszem, itt a teremben is vannak olyanok, még akár olyanok is, akik a Eurofundhoz kiküldött munkavállalók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden kiküldötti munkavállalás vacak egyenként kell megvizsgálni a sok szempontot, amely egy adott munkavállaló helyzetét meghatározza. Nagyon sok tényezős a munkahely minőségét meghatározó tényező halmaz. Hát igen, jó, most kaptunk egy kis globális perspektívát is. Ha megengedik, én nem értek ezzel egyet. vagyis azzal, hogy nem relevánsak ezek a bináris kettéválasztások, a non-standard és a standard kettéválasztás eh, például. Amikor non-standard munkahelyről beszélünk, akkor az már egy sok szempontú definíció, és pont leírja azt a sokféleségét a nem teljesülő feltételeknek, amelyeket elvárnánk egy munkahelytől minimálisan. Tehát ez egy árnyaltan kialakított definíció. Ugyanakkor valóban nem szabad elfelejteni, hogy Európában a munkavállalók 70%-a határozatlan idejű szerződéssel dolgozik, tehát egyelőre azért még ez a norma, de az tény, hogy a nem standard és informális mm, munkavállalói helyzetek száma nő, aránya nő. Fontos továbbá leszögezni, hogy a non-standard eh, munkahelyek persze nem feltétlenül mindannyian rossz munkahelyek, bizonyos típusai a non-standard munkavállalásnak indokolhatók. Tehát például az idény munka nyilván olyan, hogy nem lehet egy egész évre alkalmazni embereket, hogyha csak ősszel kell születelni. Tehát ne démonizáljuk a non-standard vagy ideiglenes munkavállalást. Bizonyos körülmények között legitim módon szükség van ilyen típusú munkavállalásra, és mindenkinek jó ez a helyzet. Inkább az a probléma gyakran, hogy ezzel visszaélnek, és olyan alkalmakor is non-standard munkavállalási feltételeket kínálnak a munkadók, amikor ez nem lenne indokolt De maga a vállalkozás sem túl fenntartató módon működik, hogyha munkavállalóinak a többsége így kerül alkalmazásra. És kell látni a, a trendeket, az íveket, hogy ha valaki belép egy bizonyos élethelyzben a munkaerőpiacra, és non-standard körülmények között teszi ezt, akkor annak előfordulhat, hogy a tovább lépési esélye is ezáltal romlanak, tehát hosszú távon negatívan befolyásolja a munkavállaló karrierjét, hogyha non-standard munkahelyen kezd. Ez viszont egy fontos szempont. Köszönöm szépen valamennyi résztvevőnek az aktív részvételt, a kérdéseket. Most itt az ideje, hogy megejtsük a záró zárszót, erre majd a kolléganőmet fogom megkérni dear all, uh, as the deputy director, you are permanently. Úgy látom, itt mindenki folytonos nyomás alatt van. Én nagyon rövidre tudom fogni, nagyon nagy öröm számunkra az, hogy a munkakörülmények a munka minőségének témája napirendre került, illetve a bizottság a szociális partnerek, illetve tagállami szinten és globális szinten is ilyen intenzíven foglalkoznak ezzel. És úgy gondolom, hogy a felmérést akár gyakrabban is el lehet végezni. Mi öt évente végezzük ezt, és miután mi csak kishal vagyunk az ügynökségek, illetve a tudományos világ berkeiben, ezzel kapcsolatban többet nem igazán tudunk ígérni, de egy dolgot meg tudok ígéri Ágyes Mate és George foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és David is, az ilo illetve az OECD-vel szoros kapcsolatot ápolva, de tagállamok statisztikai hivatalaival, illetve szolgáltatóival együttműködésben is. Sok esetben az adatok megvannak, csak ezeket jobban össze kell kapcsolni. Ezen még azt hiszem lehet javítani. Európában egyértelmű trendek nincsenek, 28 tagállamra koncentráltunk, konvergenciáról és divergenciáról is beszélhetünk. Arra kértek minket, hogy egy kicsit mélyebbre ástunk, és az európai munkavállalók 85%-a elégedett, vagy nagyon megelégedett a munkájával. Én ezzel meglepődtem, még Németországban is a munkavállalók 20%-a nem jó minőségű munkahelyen rendelkezik. Ezt részletesebben is meg fogjuk vizsgálni, ezt megígérhetem, de azt is megígérhetem, hogy az egyenlőtlenségeket részletesebben megvizsgáljuk. Megvizsgáljuk, mi a helyzet a veszélyeztetett munkahelyekkel a munkahely minőséget is, hogy az összes ha az összes mutatót vizsgáljuk, akkor úgy néz ki, hogy a, jobb, a munkaminőség jobbá vált, de az is látható, hogy a közepes minőségű, fizetettségű munkák megritkultak. A következő években lesznek célzott kutatásaink, például nemi lebontásban. Azt próbáljuk elérni, hogy a munkaerőpiacban egyelő legyen a nemek megoszlása, illetve a jó munkahelyek megoszlása férfiak és nők között, de tagállami, lebont, a tagállami lebontásra is jobban oda fogunk figyelni, elég heterogén a helyzet, illetve egyéb adatokat is vizsgálunk má, majd regionális szinten. Marita szemplő szakbizottságból azt mondta, hogy a regionális szinten is megvalósul és megfigyelhető a heterogén trendek jelenléte, illetve a populizmus Európában és az Egyesült Államokban részint annak az eredménye, hogy nem sikerült eredményeket létrehozni. Tehát a rugalmas és biztonságos munkahelyek teremtése rendkívül fontos. Michel szervos főigazgatónk, erről már beszélt, tehát a szociális filéren keresztül kell ezt megvalósítani. Nem csak pofogtatni akarjuk a szlogeneket, és komoly reményeket fűzünk ehhez, Nos, a 2017-es, 2018-as felmérésekről már van elképzelésünk, de Francis Green-t, Tamin Hickett és a Fagan kollégát, az ilo az oecd és kollégákat, és a többi szakértőt, kollégát, a tudományos élet képviselőit kérjük, hogy segítsenek ebben, hiszen egyedül ezt nem tudjuk elvégezni, de az ILO-val való együttműködést mindenképpen meg fogjuk ismételni. Dél-Korea, Kína egyes részeit, és Latin Amerikát is megpróbáljuk feltérképezni. A második dolog, ahol mélyebbre kell ásni, ez a kor alapján történő elemzés, illetve hogy mennyire vannak elkötelezve a munkavállalók a munkahelyük felé, mit gondolnak a képzésről. Ez szerintem vállalat szinten és stratégiai, szakpolitikai szinten is nagyon fontos. Negyedik dolog, megvizsgáljuk a munkahelyi egészségügyet és jólétet. Az osárk munkájához ez szorosan kapcsolódik, Szedlacsek kolléga itt volt, hallottuk tőle ezt. Ötödik feladatunk, egy olyan dolog, amire Barbara már utalt, munkahelyi körülmények, illetve a munkastátusza, mire juthatunk ebből. Aztán 2017-ben erre már utaltak, utalt Krél kolléga, fenntartható munka az egész élet során, és 2017-ben lesz egy megvalósíthatósági tanulmányunk is arról, hogy milyen jelzések alapján lehet a munkaminőséget mérni. Itt is kérem a tudósokat, hogy segítsenek. 2018-ban különböző adat, adatokat fogunk megvizsgálni. A munkakörülményekről szóló felmérés, az életminőségről szóló felmérés már megvan, és a negyedik életminőségről szóló felmérésnek most folyik a terepmunkája. Szeretnénk az adatokat összekapcsolni a munka és a magánélet egy kiegyensúlyozásával kapcsolatban. A munkavállalók és nem foglalkoztatott között, és reméljük, hogy ennek is hatása lesz az EU-s szakpolitikákra, reméljük, hogy ezzel kapcsolatban lesznek még meglátásaink. Még egy dolog, 2018-ban a motiváció szerepét fogjuk feltárni, hogyan lehet a munkavállalókat tovább megtartani a munkaerőpiacon, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy a fenntartható világot hogyan lehet úgy segíteni, hogy tovább maradunk aktívak. Cél az is természetesen, hogy az adatokat fel tudják majd használni a szakpolitikusok, úgy látom a mai délelőtt alapján is, hogy a szakpolitikusok is, a politikusok is fel tudják használni az adatainkat, tehát megfelelően célzottak. A felmérés feltérképező eszközről is beszéltünk. A felmérések elérhetőek online. Reggel 9 nem tudtuk prezentálni, de most már ezt lehet használni. Az Egyesült Királyság adat archívumára sikerült ezt feltölteni, ott elérhető. Most pedig köszönet az Európai Parlamentnek, az összes szervezőnek, az összes résztvevőnek. Egy dolgot kérnék legközelebbre, kis kávé jó lenne, mert, a, mert délutára már az embernek alább hagy a motivációja, és bizony a magánélet és a munka közötti egyensúly megbillen. Köszönet az előadóknak, köszönet a kollégáknak, akik elvégezték a felmérést, és köszönjük a szervezőknek és a szervezést, és a brüsszeli összekötő intézetünknek. Azt hiszem mindenkinek sikerült köszönni. Igen, a tolmácsokat, hogy is felejthettem el a tolmácsokat. Köszönjük a remek tolmácsolást amire nagy szükségünk volt, és időbe le is zártuk. Have a nice evening. Mindenkinek kellemes estét, és remélem rövid időn belül találkozunk. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. Matthew. Matthew-t kihagytam, a karikaturistánkat. Sok képet rajzolt, egész nap dolgozott, ezt is föl fogjuk majd tölteni a weboldalra.